morning. Jó reggelt, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim, szeretnék mindenkit üdvözölni ezen a csodálatos napsütéses reggelen, és egyben elnézést kérek, hogy meg kicsit megvárattam önöket. Máshol voltam, és megvárakoztatok, ezért késtem. Még egyszer elnézést. De üdvözlöm most már önöket az ITRE szakbizottság ülésén, Szerda délelőtt, szerda délután és csütörtökön fog tartani az Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottság ülése, ahogy azt már megszoktuk a napirend tervezet elfogadásával kezdjük. Ha nincs senkinek megjegyzése, akkor változtatások nélkül elfogadatnak tekintem a napirendet. Kettes napirendi pont az elnök közleményei. Semmi különleges bejelenteni valóm közleményem nincsen. egy perc néma csendel emlékezünk meg az egy évvel ezelőtti terrortámadás áldozatairól, de ezt majd megtesszük tízkor a szavazás előtt, amikor nagyobb számban vagyunk jelen. Nyilván emlék. emlékeznek, hogy városunk Brüsszel ellen támadást hajtottak végre. Mégiscsak a mi városunk, hiszen hetente három-négy napot törtünk itt. Fontos, hogy magunkénak érezzük, és hogy megemlékezzünk azokról az áldozatokról, akik egy szomorú esemény során életüket vesztették, és a szolidaritást mutassunk az áldozatok családjai iránt. És mindenki szemben. Yes. Uh, the third point, land use change and... Jó, a következő. A föld használat és erdő mm, gazdálkodáshoz kapcsolódó üvegház hatású ez kibocsátás és elnyelésnek a 2030-ig tartó keretbe történő ülesztése, hogy kicsit lerövidítsem ezt a hosszú címet, LULUCF néven is szoktuk ezt emlegetni. Előadója ennek a témának nem más, mint Marisa Matias, akinek a helyét ma Xavier Benito Ziluaga próbálja betölteni megpróbáljuk a véleménytervezetet megvitatni. Nyilván az MV az illetékes ennek, de mi is véleményezzük ezt. Remélem, hogy az árnyékelődők is itt vannak. Földhasználat, a földhasználat változás és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegház hatás kibocsátás. Még egyszer mondom, mostantól csak LULUCF-ként fogjuk ezt emlegetni. Kilenc hónappal ezelőtt hozta nyilvánosság az Európai Bizottságra vonatkozó közleményét. Az NV szakbizottság az illetékes ennek. Mi véleményezzük az 53-as házszabály értelmében ezt. A javaslat célja az, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkenjen, például a fenntartó erdőgazdálkodás által, egy saját jogi keretre van szükségünk itt az Európai Unióban is, akkor, amikor az ENSZ Kyoto jegyzőkönyve 2021-ben lejár. A LULUCF javaslat roppant fontos számunkra, itt ebben a szakbizottságban is, mert több olyan kérdést érint, amelyben nekünk van hatáskörünk kutatás, innováció, a földhasználat felügyelete műholdak által, illetve az iparpolitikát is érintőlegesen befolyásolja mindez a LULUCF téma. Ennyit szerettem volna röviden bevezetőként elmondani, akkor elsőként Xavier Benito Ziruágának adom meg a szót, aki Marisa Matias helyett kapja meg a szót, parancsoljon öné a szó. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Efectivamente... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Marisa Matias kolléganő ma nem tud velünk lenni, ezt nagyon sajnálja, de közben választási megfigyelő eh, misszión van Kelet-Timorban, ezért eh, nem volt lehetséges, hogy ma velünk legyen. Szeretett volna ugyanakkor néhány elképzelést bemutatni, ami a jelentése kapcsolatban felmerült. Az előadó tisztában van azzal, hogy nagyon fontos és alapvető jelentőségű az Európai, Európai Unió számára, hogy a párizsi megállapodás céljait kielégítő módon teljesítse. Ez környezetvédelmi szempontból, de gazdasági és szociális szempontból is fontos. Ezen kívül szem előtt kell tartani a számos különböző helyzetet, kontextust és irányítási modellt, amelyek az egyes tagállamokban léteznek. Ezen kívül az előadó úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság javaslata kiváló kiinduló pont a munka megkezdéséhez és ennek alapján egy olyan jelentést készített, ami a kulcsfontosságú pontokat említi meg az ITRE szakbizottság számára. És ezek közül szeretnék néhányat megemlíteni. Először is a kutatási és fejlesztési források megnövelése az erdőgazdálkodás területén, másodszor az európai megfigyelő programok használata, például a Kopernikus műhold programé, amelyel a földhasználatot lehet ellenőrizni. Végül pedig az élelmiszerbiztonság és a biodiverzitás védelme, illetve a jogbiztonság megóvása a tagállamokban, illetve a magánpiaci szereplők esetében is. Végül pedig fontos az elszámoltathatóság európai és állami szinten is, figyelembe véve a rugalmasságot és a referencia szinteket minden ágazat esetében. Hatodszor pedig a földhasználati stratégiát úgy kell kialakítani, hogy az a hosszú távon fenntartható célokat is teljesítse a körforgásos gazdaság keretein belül. Az előadó alapvető fontosságúnak tartja, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzusra lehessen jutni a frakciók között a jelentéssel kapcsolatban, és ezért nagyon örülünk a beérkező javaslatoknak, mert ezekkel tudjuk a lehető legjobb szöveget eh, elérni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük, kedves kollega. Az árnyék előadókkal folytatjuk. Ájúzó asszony a néppárt részéről. Muchas gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo? Köszönöm szépen, elnök úr. Mennyi időm van? Yeah, okay, eh, okay, sorry, sorry, two minutes. Két perc, mondja az elnök. Köszönöm szépen, próbálok majd két percben hozzászólni. Ahogy az előadó képviselője is elmondta, a teljesítési időszakok tekintetében elszámoltathatósági szabályokat határoz meg, és ezek jelenleg túl bonyolultak. Ezen kívül egy rugalmassági szabályt is bevezet, ami lehetővé teszi, hogy a 2021-2025 közötti időszakban, illetve a 2025 és 30 közötti időszakban eh, ez alkalmazható legyen. De a későbbi időszakról már nincsen szó, és úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kellene. Az elszámoltathatóság eh, különösen eh, a faanyag esetében nagyon bonyolult, ami teret ad a számításban a szubjektivitásnak. A természeti katasztrófák esetére is van egy elszámoltathatósági szabály, ami lehetővé teszi, hogy egy bizonyos szinten alkalmazzák ezt a tagállamok. Az előadó jelentésére szeretnék most koncentrálni. A biodiverzitás, ahogy azt az előadó is írja, illetve a kárenyhítési eszközök összhangban kell, hogy legyenek a biológiai sokféleségre vonatkozó politikával. El kell gondolkodni azon, hogy szükség van-e tanúsítványokra, hogy az a tízes módosítóban szerepel. 25 ezer Natura 2000 terület van Európában, és azt gondolom, hogy ezeket érdemes lenne tanúsítványjal ellátni. A biodiverzitás esetében fontosak az adaptációs intézkedések is. Ami az űrkutatást illeti, az előadó a kutatási programokra koncentrál, illetve megemlíti az űrbeli megfigyelést is. Ami a hosszú terveket illeti, az előadó azt írná elő, hogy 2019-ben a tagállamok már a 2040-50-60 közötti időszakra is benyújtsanak egy abszorpciós tervet. Azt gondolom, hogy ez túlságosan hosszú táv. A tagállamoknak csak két éves időszakra kellene benyújtaniuk ilyen terveket. Ami a tagállamok közötti transfereket illeti, itt 25%-os rugalmasságra lesz szükség. Be kell már fejeznem? Már három perce beszél, nem pedig két percben elnézést kérek. Na jó, még egy-két mondatot mondhat, hogy lezárja hozzászólását. A tagállamok közötti transferek eh, korlátozása szerintem nem indokolható, ugyanis ez korlátozza 25%-ban a rugalmasságot. Az előadó ezt 5%-ban korlátozná. Azt gondolom, hogy a tagállam ezeket teljes mértékben használhatná. Köszönjük szépen, Kumpula Nátri kolléganő az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr! Igyekszem azokra a témákra szorítkozni, amelyek a az ITRE számára igen fontosak. Mi az innovációval, az energiaügyekkel és a kutatással foglalkozunk. Vajon elég lesz -e ez a jelentés arra, hogy innovatív módon használjuk azt, amit az erdők nyújtanak nekünk? Az egyik a biológiai gazdaság, tehát ez, ebben a témában egy módosítót fogok benyújtani, hogy külön termékkategóriának tekintsük ezen a területen a kitermelt anyagokat. És a fosszilis alapú termékek fenntartható kiváltására valamit ki kellene találnunk, és a következő jogalkotási évben ezt szabályoznunk kellene innovatívabban lehetne használni a biológiai alapú termékeket is. Ez nagyon fontos a fenntartató gazdasági modell számára számos erdőgazdálkodást folytató országban, de olyan országok számára is, amelyek mostanáig nem használták, vagy nem kellő mértékben használták fenntartató módon az erdőket. Gondolok itt az építőiparra, a papírtermelésre és a vegyiparra. Nem közvetlenül az energetikához kapcsolódik ez, de hogyha valaki házakat épít, akkor ez már nem elhanyagolható az erdőgazdálkodást szintén figyelembe kell venni. Egyes országokban több földterületre van szükség, tehát itt eh, új erdőket fognak ültetni, de vannak olyan országok, amelyeket 75%-ban erdő borít. Ebben az esetben ez a jogszabály korlátozza ezeket az országokat, hiszen eh, igenis lehetne eh, többet és jobban kihasználni ezeket. Tehát az erdőgazdálkodást meg kellene nézni ettől a ponttól is, tehát nem csak a jelenlegi szintig számítva nagyon nehéz egy százalékos arányt meghatározni, hiszen egyes országok 85, mások 40 százalékot használnak csak. Tehát a fenntartható erdőgazdálkodást úgy kellene szabályozni, hogy az valóban fenntartható legyen, és a következő évtizedekben is jól működjön. Tehát a jövő lehetőségeit is néznünk kell. A Kopernikus adatait illetően, hogy együtt tudunk működni, ez is szükséges a jó európai keret kialakításához. Köszönöm. Much, madame. Köszönjük szépen a megjegyzéseit. Federley kolléga az Áda nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is ezt a jelentést, amely jó kiindulási alap ahhoz, hogy folytassuk a munkát. A dosszié maga nyilván fontos része az éghajlat csomagnak, az IPCC mit mondott ez ügyben, a negyedik értékelő jelentésében? Az, hogy fenntartható erdőgazdálkodást folytatunk, és a erdőkben lekötött széndiokszid mennyiségét nem csökkentjük, ez az éghajlatváltozás csökkentésének legfontosabb eszközeinek egyike. Idézet vége. Ezzel egyetértek. Persze a kalkulációk, a hivatkozási értékek, ez egy kényes téma, ez lesz a legfontosabb. az Európai Unió különböző részeiben másképp és másképp közelnek ehhez, de hát még az erdők közt is van különbség. Vannak, ahol kis tulajdonosok a jellemzőek, vannak, ahol nagy cégek vagy az állam a legnagyobb erdőtulajdonos. Svédországban a rendszer, a kiotói jegyzőkönyv keretében elfogadott rendszer, évtizedek óta nő az erdőterület, a saját fánkat termeljük meg, és még egyszer mondom, az erdőterület nagysága folyamatosan növekedik, ezért egy módosító indítványt nyújtok majd be, a svéd modellen alapuló kalkulációk, ugyanis úgy érzem, hogy nagyon fenntartható módszert kínálnak, a biomassa aránya is nő, mégis ezt a zöld aranyat, amit az erdő kínál, az éghajlatváltozás elleni harcban hasznosan eh, felhasználhatjuk. A referenciai értékek, amelyeket most eh, ha számítás alapjául használnak, azt jelentik, hogy 9%-os éves eh, növekedést kellene produkálnunk. Ez azt jelenteni, hogy Svédországban nem marad a más, csak erdő tehát semmiféle gazdálkodást nem folytathatnánk, mezőgazdasági gazdálkodást mindenhova fákat kellene ültetnünk. Nyilván a helyi sajátosságokat nagyobb mértékben figyelembe kell venni. Aztól nem is beszélve, hogy mi van akkor, hogyha vihar vagy erdőtűz az egész kalkulációt teljesen átírja. Ezért egy konkrét javaslatot fogunk letenni Svédország nevében. Úgy érzem, hogy az ITRE szakbizottság hozzájárulhat ehhez az egész vitához. Az AGRI és az ENVI szakbizottságban folyik ez a vita. Köszönjük. Jávor Benedek a zöldek nevében a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, köszönöm a jelentéstervezetet is, ami nagyon jó alap a következő uh, szakaszhoz. Néhány megjegyzést szeretnék tenni bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, amit mások már említettek. Az első téma, amire szeretnék rámutatni, az, hogy a rendelet az természetesen nagyon fontos, de ez csak egy eleme egy szélesebb körű klíma és energiaügyi csomagnak. Ezért a tekintetünket továbbra is rajta kell tartanunk az Európai Parlament asztalán heverő más csomagokon, ideértve az ISR csomagot és másokat. A hosszú távú vállalásokat is figyelembe kell venni, a hosszú távú dekarbonizációs folyamatot, a párizsi megállapodást, és ezekhez a hosszú távú célokhoz kell illeszteniünk az intézkedéseinket. Erről a témáról beszélve azt gondolom, hogy nagyon fontosak még a biodiverzitási célok is, mivel ez elkerülhetetlenül szintén hozzákapcsolódik az erdőgazdálkodási témához. A következő kérdés az elszámolási szabályok, és azt gondolom, hogy végre ideje úgy néznünk erre a témára, az erdőgazdálkodásra, a mezőgazdaságra, eh, ahogyan a légkör is tekint erre, tehát így kell az elszámolást elvégeznünk, és itt eh, bele kell venni a többféle típusú területeket is, hogy az elszámolás megfelelő legyen. Az ISR rendelettel kapcsolatban eh, szintén egyeztetni kell arról, hogy mi a rugalmasság elfogadható szintje. A kutatásfejlesztést is eh, az egyik legfontosabb kérdés az ITRE számára, és azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban a klímaügyhöz kapcsolódó kutatás és fejlesztés alulfinanszírozott lesz a jövőben, és ezért úgy gondolom, hogy Európának most van lehetősége arra, hogy visszavegye a vezető szerepet a klímához kapcsolódó kutatás fejlesztésben, de ez valódi elköteleződést és finanszírozást kíván az Unió oldaláról, különben pedig Kína fogja megragadni ezt a lehetőséget. Köszönöm. Thank you very much. On behalf of European... Köszönöm az Európai Bizottság képviseletében. Simon K. a DG Klímából parancsoljon. Köszönöm. Nem Mrs., hanem Mr., tehát nem eh, K. asszony, hanem K. úr, azt nyilván önök is kitalálták, de semmi gond. Köszönöm, hogy itt lehetek, hozzászóltok a vitához, nyilván. The opinions of the, the hogy hozzászólhatok az ITRE szakbizottság véleménytervezetének témájában folyó vitához. Nyilván a szélesebb kontextust kell látni, de hát ez el is, el is hangzott. a párhuzamos javaslatok fényében kell vizsgálni ezt a konkrét dossziét. A bizottság által benyújtott csomag alapvetően a tanács és az érintettek által a konzultáció során eh, felvillantott a problémákat figyelembe véve próbált egy megoldást kínálni. Reméljük, hogy az Európai Parlamenttel közösen gyorsan ezt a dossziét le tudjuk zárni. A kutatás és fejlesztés, a technológia, a Galileo, fontos szerepet játszik ebben a javaslat csomagban. Nyilván ezért került a véleménytervezet az önök asztalára itt ebben a szakbizottságban. Ezek olyan témák, amelyeket mi magunk is alaposan megvizsgáltunk a meglévő jogszabályok kidolgozása során is. A biodiverzitás is egy olyan téma volt, amely nyilván roppant fontos eh, Lulu CF témában de hát erre vonatkozóan is elhangzott már hozzászólás. Talán még annyi, arra mutatnék rá, hogy a legfontosabb az, hogy megfelelően szigorú és robosztus elszámolási vagy számítási szabályok működjenek. A kiotói jegyzőkönyv lejárta utáni időszakra tekintettel átalakítottuk ezeket a számítási szabályokat. Szerintem ez a legfontosabb, hogyha ez rendben van, akkor majd meglátjuk, hogy pontosan a szakpolitikai területről hogyan fog szépen lecsorogni mindennek a javulása az eredménye. You want to say something to add? Bueno, únicamente dar... De valamit hozzáfűzni? Las gracias a los csak köszönetet szeretnék mondani valaki, valamennyiüknek a hozzájárulásaikért. Eh, y jó, buen informe. Muchas gracias. Széleskörű konszenzus uralkodik ezen a területen. Köszönöm. Uh, okay. Thank you very much. Deadline for amendments. Rendben, köszönjük szépen. A módosítók határideje 2017. Eh, március 27-e. A szavazás pedig eh, május 11-én lesz eh, az ITRE-ben. 12 o'clock. óra eh, a határideje a módosítások benyújtásának. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, aki nincs jelen, de az árnyék előadók itt vannak, és köszönöm mindenkinek, illetve az Európai Bizottságnak is. Szerzői jog a digitális egységes piacon az Előadunk Krasnodemski kolléga. A rendelet tervezetet 2016. szeptemberében adták közre. Szerzői jogok a digitális egységes piacon, pontosan ugyanez a címe, és ez követte a bizottság közleményét, amelynek a témája egy modernebb európai vállalati keret volt, célzottabb cselekvéssel, és ez egy nagyon széles körű, átfogó megközelítés volt. Szükség van arra, hogy csökkentsük a nemzeti szerzőjogi rendszerek közötti különbségeket. Ez sok szempontból egyszerűbbé tenni a helyzetet. Az 53-as szabály értelmében az ITRE, az IMCO és a KALT, valamint a JURI vezeti ezt a munkát és van egy véleménytervezetünk, amelyet Krasnodemszki kolléga írt. Megkérném, hogy most szóljon hozzá. Köszönöm szépen, itt vagyok. Tehát köszönöm szépen. Ez az irányelvjavaslat valóban nagy érdeklődést váltott ki. Én nem is vártam, hogy ez a téma ennyire fontos lesz, és olyan sok pártot érdekelni fog, illetve olyan sok felet. Filmkészítők, szervezetei, írók, a sajtó képviselői, illetve mások is erősen érdeklődtek a téma iránt. És természetesen internetes cégek is, ők is érdeklődtek. Leszámítva azt az azt az ügyet, ami nagyon érdekes volt mindenki számára. Tehát négy szakbizottság volt érintett ebben, úgyhogy természetesen van némi versengés közöttük. Véleményem szerint én nagyon minimalista jelentést készítettem. Úgy döntöttem, hogy miután konzultáltam a szakbizottság, illetve a júli szakbizottság titkárságával, olyan kérdésekre koncentráltam, amelyeket a mi szakbizottságunk eh, fő eh, hatásköreként eh, ismerünk el, tehát ide tartozik például az adatbányászat is. Az árnyék előadóim, tudom, hogy más kérdésekre is szerettek volna kitérni, és ez, ezeket a módosítóikba is beleírták, ez lehetséges, de kérem, hogy mindenki tartsa a szem előtt, hogy milyen kompetenciái vannak a mi szakbizottságunknak. Voltak még eh, más cikkek, például a 11-es és 13-as cikkek, amik eh, a mi szempontunkból nagyon eh, ellentmondásosak. Ami az adatbányászatot illeti, én ebben nagyon liberális vagyok. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy a felhasználásra vonatkozó kötelező lista, ami ezen a területen már létezett, az megfelelő, de én mégis kiterjesztettem azok körét, akiknek ehhez hozzá kell férniük. A bizottság azt javasolta, hogy csak tudósok, illetve tudományos intézmények férhessenek ezekhez hozzá, de ez nem tükrözi a modern tudományban uralkodó helyzetet. Vannak úgynevezett civil kutatók, de olyan vállalkozások is, amelyek tudományos kutatást végeznek. Tehát a kereskedelmi és nem kereskedelmi, tudományos tevékenység közötti megkülönböztetés valójában egy mesterséges találmány. Ugyanis a tudományos kutatás eredményei, például egy ISD dolgozat, az gyakran kereskedelmi célokra kerül felhasználásra. És az Európai Uniónak, illetve a tagállamoknak az a stratégiája, hogy sokkal jobban összekapcsolja az üzlet és a tudomány világát. Tehát ez egy mesterséges felosztás, és túlságosan leszűkíti a fókuszunkat. Különösen figyelembe véve azt, hogy azt akarjuk, hogy ez az adatbányászat megvalósulhasson olyan felhasználók számára, akik már rendelkeznek vonatkozó jogalappal, és erre jogosultak. Tehát ha vásárolunk egy könyvet, akkor annak a tárgymutatóját is felhasználhatjuk és a helyzetnek hasonlónak kellene lennie a digitális tartalmak esetében is. Vannak tehát bizonyos tendenciák, például a kulturális szakbizottságbeli előadó említett ilyeneket, és ő szeretné arra kötelezni a felhasználókat, hogy semmisítsék meg az adatokat, ami nekem elég különösnek tűnik. Nem sokára befejezem a hozzászólásomat, de annyit meg elmondanék, hogy az a gyakorlat, amelyben korlátozzuk a szoftverek esetében a használatot, például egy kutató számára. Ott a szoftverek használata lehetséges kellene, hogy legyen. Köszönjük szépen. Vielen Dank, Vorsitzender. Ler asszony a népet nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a véleményt és ezt az eszmecserét, ami eddig sor került. Tartalmilag azt mondanám, hogy a bizottság által benyújtott javaslat a szerzői jogcsomag bizonyosan az egyik legfontosabb kezdeményezés a szerzői jogok területén, ezen jogalkotási ciklusban, és ezért a vélemény tervezetünket is nagyon gondosan át kell gondolnunk. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata nagyon kiegyensúlyozott javaslat volt, ugyanakkor elismerem, hogy egyes területeken még pontosításra, tisztázásra van szükség. Összességében azonban úgy vélem, hogy a bizottság javaslata nagyon kiegyensúlyozott, és a különböző érintett szereplők sokrétű érdekeit nagyon jól kiegyenlítette, és egy kiegyensúlyozott állapotot hozott létre. A jelentéstevő véleményében, és itt most a beszámolójában is az eljárás módját konkretizálta, én ezt helyesnek tartom. Kolléga úr, én most itt csak azon témákra összpontosítok, amelyek az ITRA számára fontosak, így a kutatás és a tudomány, ezekre kell összpontosítani, és teljes mértékben támogatom önt, amikor azt mondja, hogy a szöveg és az adatbányászat esetében a digitális korszakhoz kell a kivételeket igazítani, mely ügyel itt az itra ben foglalkoznunk kell. Egyébként úgy vélem, hogy nem tudok egyetérteni a jelentéstevő azon javaslatával, hogy a bizottság által javasolt kivételek a szöveges adatbányászat esetében nem kutatóintézetekre, hanem köz- és magánintézetekre és egyéni magánszemélyekre kiterjesztésre kerüljenek. Szerintem ez túl messze megy. Egy általános kivétel a szöveg és adatbányászat esetében független a kereskedelmi vagy nem kereskedelmi céloktól, mondja ő, én ezt nem tartom helyesnek. Helyes persze, hogy az innovációt ösztönözni kell, ahogy mondta a jelentéstevő, de kérdés hogy amit rendelkezésre bocsájtanak, azt térítésmentesen mindenki számára rendelkezésre bocsájtják? Van egy piac, kereskedelmi használatra, ez működik, legalábbis én ezt így hallottam. Éppen ezért a kivételeknél, tehát a szövegek használatának engedélyezésénél, vagy a zene, a kreatív tartalmak használatának engedélyezésénél a kutatási célokra kellene kifejezetten korlátozódni. Szerintem a jelentéstevő tovább megy ennél. Csak a nem kereskedelmi célra gondolunk. Most az, hogy az alkalmazási területet kiterjesszük, ahogy a jelentéstevő javasolta, én ezt nem tartom helyesnek, szerintem ez legyen kivétel, és nem pedig általános lehetőség hogy térítésmentesen lehessen ezt a szöveg és adatbányászati tevékenységet folytatni. Ez volt a lényeg. Köszönöm. Werner, replacing Madame Griffin. Griffin asszony helyett Werner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Teresa Griffin nevében fogok hozzászólni, kis sajnálatos sajátos módon nem tud itt lenni ma reggel. Terezza meggyőződése, hogy ez a szöveg valódi lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy a digitális egységes piac mindenkinek az előnyére szolgáljon. A tartalom létrehozók adják az digitális unió gerincét, éppen ezért több fontos kérdést is fel kell vetni az adat és szövegbányászat megnyitása az ad, a tartalom létrehozók, kreátorok megfelelő javadalmazása roppant fontos. Meggyőződése a kolléganőnek, hogy a szöveg és adatbányászat mindenkinek az érdekét kell, hogy szolgálja. Ugyanakkor kellő körültekintéssel kell azt szabályozni, hogy valóban a jövőt a kutatást, a fejlesztést és a szociális célokat szolgálja. Az európai kutatás a világon élen jár, és az együttműködés adja az erőségünket. Szeretnénk, hogyha ez így maradna, mondja a kolléganő. A 13-as cikk kiváló lehetőség arra, hogy biztosítsuk, hogy a szerzői joga védett anyagokat felhasználók jogbiztonságban legyenek, hiszen a jogtalanul felhasznált művekből rengetegen sok pénzt húznak, ugyanakkor Tereza szerint nem szabad a platformokra sem túlságosan nagy bürokratikus terhet róni. Persze fontos, hogy javadalmazás nélkül és beegyezés nélkül senkinek a munkáját, művét ne lehessen felhasználni. 15-ös, 16-os cikk kapcsán Tereza azt szeretné, hogy a tartalom létrehozók és mások egyértelmű információt kapjanak. Hogyan lehet azt elérni, hogy a tartalom létrehozók és ö, ö, egyszeri javadalmazást kapnak, ezt újra nem tudják, elnézést, próbálja kimondani az újratárgyalás szót a hozzászóló, tehát úgy érezzük, hogy a tisztességes javadalmazást biztosítani kell, főként az audiovizuális iparban, ahol nagyon komoly hasznot húznak ebből több forráson keresztül is. A kiadói jogok tekintetében Tereza a 11-es cikk célját érti, de világos az álláspontja, hogy ha az újságírók integritását biztosítani akarjuk, akkor megfelelően javadalmazott újságírókra van szükség. Köszönöm elnök úr, Tereza az előadóval és az árnyék előadókkal egy dossziban szívesen együttműködik. Very much, and madam. Köszönjük. Michel Rivázi a zöldek nevében. She also, she's, she's gone. A, e, from GUE. Helyett a GUE részéről Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Először azt mondanám el, hogy a bizottság tervezetét nem tartom túl sikerültnek. Német képviselőként mondom ezt utalással arra, hogy szégyenkezem, hogy ilyesmi egyáltalán elénk kerülhetett egy német biztos részéről, aki új tárcát kapott. Nos, ez a tervezet, ez egyszerűen nem megfelelő, és sajnos el kell mondanom, hogy a jelentéstevő tervezeten nem sokat változtat a bizottsági tervezeten a lényeges pontokon. Mit is kritizálunk főként ezen a tervezeten, és mit nem iktattak ki. Ugye itt a licenceknél vannak kivételek, és ezt már problematikusnak tartjuk. A bizottság, hogyha a digitális társadalmakért kevésbé szel sikra, mint a média konszerneké, Aztán a 11-es cikket szívesen töröltük volna, ezt rögtön el is mondom. Ugyanis a teljesítményvédelem jog kapcsán teljes mértékben elhibázottnak tartom ezt. Ez egy téves út, amit itt leírnak. Ez a 20 éves védelem, ez tényleg egy abszurditás, amit itt javasolnak. Szerintem ezt törölni kell, erősen fel kell lépnünk ennek érdekében, és azt hiszem, hogy az illetékes szakbizottságban jelentéstevő asszony hasonlóan gondolkodik erről a kérdésről, legalábbis remélem. Aztán a második dolog a 13-as cikk, ezt szintén nem akarjuk jelenlegi formájában megőrizni a jelentést, ami változtatott ugyan ezen, de ez szerintem nem feltétlenül elégséges, erről még vitáznunk kell. Problémák vannak itt a szabad platformok vonatkozásában. És összességében a véleménynyilvántás szabadsága érdekében. Ez nem egy valódi tervezet, Ugye itt a 13-as cikk és a 11-es cikk, ezeken még nagyon sokat kell dolgozni. Ez az egyik legfontosabb reform egyébként, ami most dolgozunk ezen jogalkotási ciklus során, és ebben a szakbizottságban. Tehát nagyon kemény ügy ez. Elég sok kritika volt az összes EU-s országból egyébként ezzel kapcsolatosan. Nagy aggodalmaknak adtak hangot, és nem csupán a nagy lobby képviselőknek kell itt megmutatnunk, hogy eljük megyünk, hanem máshogyan kell eljárnunk, és ezért a 11-es és a 13-as cikken változtatni kell. Nem, uh... Köszönöm. Szerintem a többi hozzászólal folytatjuk. Éler úr. Frau Ernst, dass ich meinem Leben nochmal le Nos, Érdekes, hogy itt most a baloldalak az amerikai tőke szövetségeseiként lépnek fel, hát ilyesmit még soha nem éltem át. Ez valóban egyfajta emancipáció, és megmutatja, hogy 20 évvel tartunk az NDK megszűnése után, valódi új világba érkeztünk. Ami egész egyszerűen nem megy itt ezeken a területeken, ahol dolgozunk, helyesen emelték ki, hogy a kutatás, a tudományos kutatást a data mining hatály alól ki kell venni, hogy a kutatóintézetek, kutatók használhassák ezeket az adatokat. Azt azonban nem akarjuk, hogy a kereskedelmi szervezetek, mint a Google Research, vagy a Ford, nekem semmi gondom nincs a Ford, de ennek hatalmas nagy adatkeresési bankja van, és aztán, tehát ingyenesen jut az adatokhoz, aztán ezeket eladja tehát itt vannak szakmai adatbányász cégek, és úgy férhetnének hozzá ezekhez az adatokhoz, hogy aztán később értékesítenék, ugyanakkor a kutatók meg nem férnek hozzá, így az újságkiadókat, a védelmi jogot tesszük tönkre, azok részéről, akik szellemi teljesítményt hoztak létre, ezt nem méltatnánk, ha ez így történne. Ez majd, hogy nem groteszk szerintem és aztán a civil társadalommal mutogatni, hát tudjuk, hogy a Google, az Amazon, a nagy amerikai koncernek lobbiznak. Hát szerintem az, hogy ilyen érveket hozunk fel, ez eléggé furcsa. Nos, még egyszer a tárgyhoz, a Kulturális Szakbizottságban figyelembe vettük azt a tényt, hogy a kreatív iparágak nagyon sokrétűek, és egészen apró ö, gazdasági érdekek merülnek itt fel a szerzők, a tudósok, a publikációk vonatkozásában. Milyen jelentősége van mindennek az európai gazdaság számára? Itt a szellemi tulajdonjogok ö, elismerését ilyen módon aláásni, és átengedni mindezt a területet a kereskedelmi adatgyűjtőknek, anélkül, hogy ezeket a teljesítményeket honorálnánk, hát szerintem ez egy olyan gazdasági ág alatt alul húzza ki a talajt, amely a GDP 7%-ért felelős Európában, és nagyon erősen kapcsolódik a KKV-khoz, a szerzőkhöz, a tudósokhoz. Tehát én nem az arányokat fordítanám meg, mi itt a legitim tulajdonjogak jogokat védjük azon szerzők szemben, akik nehéz helyzetben vannak, azokkal szemben, akik nagy ö, elektronikus IT-szerekkel, mint egyfajta porszívókkal felszívják ezeket a teljesítményeket, ö, komercializálják, tovább értékesítik, anélkül, hogy a jogokért fizetnének. Ezek itt a nehéz kérdések, amiket meg kell védenünk. Köszönjük szépen. Blanco López úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó javaslata csak a szöveg és adatbányászatra koncentrál, ami egy nagyon érdekes téma, de én osztom a szakbizottságnak azt a véleményét, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb jelentésre lenne szükség, és nem pedig arra, amit az előadó megfogalmazott. Ugyanakkor az irányelv tervezet nagyon sok olyan aspektust is tartalmaz, amivel az előadó nem foglalkozott, melyekkel korábban már foglalkoztunk ebben a szakbizottságban. Konkrétabban azt gondolom, hogy az irányelv lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy kulcsfontosságú kérdéssel foglalkozzunk, ami nem más, mint az értéktranszfer. Az egységes digitális piaccal, illetve a kulturális iparágakkal kapcsolatban már eh, sokszor fogalmaztunk meg itt véleményt. És egy olyan elidegeníthetetlen jog bevezetése az audiovizuális szerzők számára méltányos elismerésnek tűnik a munkájukért. Ezt a spanyol jog is elismeri ebben a kérdésben. Tehát nagyon sokat kell még ezen dolgoznunk, és azok a módosítók, amiket én be fogok nyújtani, ebbe az irányba fognak mutatni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen, kedves kolléga, a hozzászólásokat. Az Európai Bizottság nevében Agatha Gerba következik a DG Connect-től. Thank you very much. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak is Most mindenkinek, aki részt vett ebben az érdekes vitában. A szöveg és adatbányászatra vonatkozik elsősorban a javaslatunk, amely alapvetően a kutatók igényeire próbált választ adni. Ez úgy érezzük, hogy ez egy nagyon ambiciózus megközelítés, amit itt az asztalra letettünk a jelenlegi szerzői jogi szabályokon túlmegy az Európai Unió is sok, illetve a legtöbb tagállam szintjén is. Szeretnék valamit tisztázni ezen a ponton. Ebben a megközelítésben a PPP konstrukciót is bevettük ide, és nem teszünk különbséget a kereskedelmi és a nem kereskedelmi célú felhasználás között. A kutatók és a kutatói szervezetek igényeit tartottuk szem előtt, még egyszer mondom, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú felhasználás között nincsen semmiféle különbség. Ezért vannak aggodalmaink a hatály kiterjesztése kapcsán, amelyet az előadó javasol. Úgy érezzük ugyanis, hogy ez a piac működését megzavarhatja, és a meglévő engedélyezési licenszrendszert is tönkretehetné. Ezt szerettük volna ezen a ponton mindenképpen megemlíteni. Köszönjük szépen, mondja az elnök, köszönjük a bizottság részéről. Ez a diskuszia e, de facto różne poglądy nawet w komisji. Nagyon izgalmas téma ez, úgy tűnik még az ITRE szakbizottságban is vannak bőven eltérő vélemények, és még a jogi bizottsággal is harcolni kell. Hogy látja mindezt Krasznodebski professzor úr? Köszönöm, elnök úr, valóban rengeteg különböző érv és érdek csap itt össze. Még itt a saját szakbizottságunkban sincs közöttünk megállapodás. A 11-es cikk és a 13-as cikk roppant vitatott, de hát erről igazából nem is beszéltem, mert ez túlmutat alapvetően a hatás körünkön. mindenkinek a megvan a saját véleménye, nekem is tudós emberként megvan a saját véleményem. Szerintem a következő a helyzet. Hogyha a tartalomhoz legálisan hozzáférünk, e, és fizetünk érte, de elektronikusan nem tudjuk megtekinteni, ez teljesen abszurd a mai világban éppen ezért. Úgy érzem, hogy van egy, egy, egy magán kutató vagy tudós, aki e, a tudományhoz hozzájárult nagy mértékben, miért ne engednék azt, hogy ne lehessen adat bányászni, miért kellene további szoftvereket használniuk. Egyszerűen ezt érthetetlennek tartom. A kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú felhasználás között különbséget tenni szinte lehetetlen. Tehát értem az aggodalmaikat, a fenntartásaikat, de azt is értem, hogy a kiadókat is védeni szeretnék, például a tudományos könyvek kiadóit, vagy a tudományos folyóiratok kiadóit, akiknek a üzleti modellje nagyon gyakran állami pénzeken alapul, mert bizony leggyakrabban közpénzből tartják ezeket fent. Nagyon gyakran a szerzői jogokat arra használják, hogy a tartalmaz való hozzáférést korlátozzák. A, a fontos és hasznos pedig ez abban, hogy, hogy tényleg ezt felhasználjuk. Én nem vagyok, nem félek attól, hogy liberálisan közelítsünk ez a kérdéshez, elnök. Emlékeztetném a kollégákat, hogy március március vége a módosítók benyújtásának a határideje, majd azt követően szavazzunk, sietünk el ezzel, mert ez csak egy véleménytervezet, a Júri Szakbizottság az illetékes, mi csak véleményezzük ezt, ha jól tudom, a Júri júliusban fog erről szavazni. Most pedig a szavazással folytatjuk. Yes, I uh, <clears throat> if you could uh, take a seat. Kérem foglaljanak helyet kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Szomorú, szomorú bejelenteni valóm van. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Szomorú bejelenteni valom van ugyanis. Pontosan, napra pontosan egy évvel ezelőtt aznap itt is voltunk Brüsszelben, egyébként hetente 3-4-5 napot vagyunk Brüsszelben. Gyakorlatilag itt élünk, a mi városunká vált Brüsszel, mégis borzasztó terrorista támadások tanúi lehetünk pontosan egy éve, napra pontosan egy éve reggel mindannyian jól emlékszünk erre a szomorú napra. Szeretném, hogyha ma megemlékeznénk a 2016-os brüsszeli terrorista támadás áldozatairól. És hogy a családok, az áldozatok családjai iránti együttérzésünknek bizonyítékot adjunk. Még egyszer mondom, itt Brüsszelben dolgozunk, kvázi itt élünk, azt hiszem ez a legkevesebb, amit megtehetünk. Ennek a legjobb módja talán az, hogy ha egy perc néma csendel emlékezünk meg az áldozatokról. Please uh, put your cards into... Kérem mindenki helyezze a szavazókártyáját a megfelelő helyre, és egy próbaszavazással kezdünk. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy használja mindenki a kártyáját. Nyomja meg a zöldet, pirosat vagy sárgát. Szavazott már bárki? The vote. Lezárom a szavazást. I think... Azt hiszem, hogy mindenki működik. Tehát akkor kezdődhet a szavazás. jelentés tervezet az Európai Parlament és a Tanács döntéséről, a, az unió részvételéről a primában, tehát a kutatásfejlesztési partnerség a mediterrán térségben. Sofia Szakorafa jelentése a GUE részéről, ő tehát a mi előadónk. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV15 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. NV15. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21, NV21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ebben, ez egyben szavazunk, tehát 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyben szavazunk a 129-es, 197-es és MB22-esről. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV 23 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. NV23-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. NV24 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 130-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 31-es mellette Okay. Sorry. Elnézést mondja az elnök. Első NV blokk, NV25 és NV26. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 31 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 32-es mellette. Ellenőrizzük. A 31-est ellenőrizzük ha megkérhetném önöket. Tehát a 31-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 131 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. NB28 mellette ellene ellenőrizzük. Envi 28. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. NV36 mellette. NV36-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Rendben, ellenőrizzük akkor. Envi 36 os Lezárom a szavazást. Elutasítva. 162-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. E, rendben, ellenőrizzük. 162-es. Ellenőrizzük a 162-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. NV40 mellette. Ellene Ellenőrizzük. NV40-es, lezárom a szavazást. Elutasítva. 167-es, közösen a szobani módosítóval. Úgy tudom, hogy Általánosan egyetértünk ezzel a szóbeli módosítóval, tehát szavazzunk a 167-esről a szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. ös és 186-os együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. NV44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 188, ez egy blokkszavazás, 44, 45, 188, 189. Látják, hogy melyik módosítók vannak ott. Tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas szavazás, 192-es és az összes többi mellette, ellene, tartózkodás, mindenről egyben szavazunk, tehát a 192-es, a 200-as és NV13. Elnézést, javítja magát az elnök, 192-es és 200-as tehát két módosítóról szavazunk egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadva. MV49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. NV1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene, ellenőrizzük. 56-os. Ellenőrizzük az 56-os módosítót, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, az 56-ost tehát. NV45 Az NV45-ös, az NV45-ös volt soron. Egyszer mondom, szerintem az MB 45 öst kifelejtettük elnök úr, amikor szavaztunk. 45. I'm trying to find it. NV... it fell, because of block vote. It fell. Um, it fell. Yeah. It, it fell. It NV45 is page. A 45 MV az a 17. oldalon található. MV 45-ös. Ez kiesik, mert a kettes blokk szavazás, ha azt meg tudják keresni, ez a 16. oldalon található, ezt elfogadtuk és itt az szerepel, hogy akkor az MV45-ös kiesik, hogyha az MV2-es blokkszavazást elfogadjuk. Rendben, köszönöm szépen. Az 56-os az már megvolt, azt elfogadtuk, tehát a 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 59 mellette, 58-as megint. Na, kezdjük az elején. 58 mellette, ellene, tartózkodás. Egyetemen elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. MV3 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük. 60-as módosító. Ellenőrizzük a 60-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas mellette. Ellen. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ez nem egyértelmű. Ellenőrizzük a hármas módosítót, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 7-es, MV7-es mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. Jó, akkor megnézzük. Envi 7-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, nagyon jó. Envi 8 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Envi 8-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 72 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 73-as és MV9 együtt. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 74 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 75 mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 75-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 77-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 78 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 79 mellette ellene, ellenőrizzük. 79-es. Megnézzük a 79-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80 mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is meg kellene néznünk, tehát a 80-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva, 82-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 87-es mellette, ellene. Tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 87-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Két módosító egyben, 83-as és 84-es. false. Elnézést, ez kiesik, tehát 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 89 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 89-est. Lezárom a szavazást. Ezt most elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 90 mellette, ellen tartózkodás elfogadva. 91 mellett, 9-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 9-es módosítót. Lezárom a szavazást. Mm, elnézést, ez egyetlen nem volt egyértelmű, de ezt elfogadtuk 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következik a két módosító együtt, 95-ös és 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez itt kiesik. Következnek az idézetek 47-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 47-es. Lezárom a szavazást. Egy néppártival több volt a keleténél, mindannyian itt vagyunk. Most már jó? Nem, még mindig egyel többen vannak. Most mit csináljak? Tudta, hogy mit kell tennie. Egy szavazat jár. Elfogadtuk. 48 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most szavazunk név szerint a jelentéstervezetről, név szerint szavazunk. I close the... Lezárom a szavazást a jelentéstervezetről. 55 szavazattal, 7 szavazat ellenében, és most az intézményközi tárgy egyeztetésről szavazunk, szintén név szerint. Kérem, szavazzanak. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. 59 szavazattal egy ellenében. Nagyon szépen köszönöm az előadóasszonynak, az előadóknak, az összes kollégának. Következhet a második szavazás. Véleménytervezet. Lássuk csak. Kötelező éves üvegház gázkibocsátás csökkentése 2010-21-től 2030-ig, egy stabil és alkalmazkodó képes energiaunió megvalósítása és a Párizsi megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítés érdekében. For sharing regulation. Ugye a híres effort sharing rendeletről van szó, Jávor Benedek a vélemény előadója a zöldek részéről. Ne is szaporítsuk tovább a szót, hanem kezdjünk szavazni. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 10-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 80-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 82-es mellette, ellene tart, ellenőrizzük elektronikusan a 82-est, kedves kollégák. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 83-as mellette, ellene tartózkodik, ezt is ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. 83-asról szavazunk tehát. Szavazást megnyitom. Kezdjük előről. Jó, kezdjük előről. Ha szeretnék. Kezdjük tehát 83-as módosítóról szavazunk. Kettes kompromisszum mellette e, elfogadtuk. Ellenőrzik a kettes kompromisszumot elektronikusan, ám legyen. elfogadtuk. os 159-es ről és 154-esre együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodik. ellenőrizik elektronikusan, tehát 96, 154, 159, erről a háromról együtt szavazunk. mellette ellene egyszer akkor. 97-esről szavazni kell? Bocsánat, elnézést kollégák. 96 97-esről, javítja magát az ennek, 97-esről mindenképp szavaznunk kell. 97-es tehát. Nem a kompromisszum, 97-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Most jön a hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a hármas kompromisszumot elektronikusan. Elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük a 122-est is eh, elektronikusan. Száz hetes mellette 106-os, nem fogadtuk el 106-os mellette, el nem tartózkodik, nem fogadtuk el 105-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 109-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 110-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 108-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 111-es mellette ellene ellenőrizzük a 111-est elektronikusan. Nem fogadtuk el, 113-as, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 113-as mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 114-es mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a négyes kompromisszumot elektronikusan. Elfogadtuk ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, lapozunk, egészen, hűha, és még, hopp, 18-asra ugrunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 141-es mellette, ellene tartózkodik, nem 142-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 146-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 147-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 148-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 21-es, 149-es és 150-es és 171-esről együtt blogban szavazunk, minden négyről, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 151-es mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk 157-es mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk 158-as mellette, ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el 8-as kompromisszum mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, és lapozunk egészen a 9-es kompromisszumra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene, jó, ellenőrizzük, a 24 es elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 25-ös mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 25-ös. Szavazást lezárom nem fogadtuk el. 167-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan a 167-est a biztonság kedvéért. Nem fogadtuk el. 26-os mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 26-ost. 26-ost szavazást lezárom. Mellette ellene, 26 és mellette ellene tartózkodik. Ne ezt se látom. Ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Huszonnyolcas mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 29-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 30-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es eh, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 39-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 40-es mellette ellene tartózkodik, elnőrizzük a 40-est elektronikusan. A 48 as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 51-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 11-es kompromisszum mellette ellene Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16 hatos mellette. Nem, hatos, bocsánat, hatosról szavaztunk. Szavazást a szavazást lezárom, elfogadtuk. Még egyszer, jó? Jó, rendben, rendben, rendben. Tehát a hatos módosítóról szavaztunk volna. 6-os. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Még jobb. Még jobb, mint korábban. 65-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 64-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Köszönöm szépen. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elnőrizzük, mert nem volt világos 67-es. A 66-os értelmét veszti, ezért kell a 67-esről szavaznunk, a szavazást le is zárom egyébként már elfogadtuk, 67-es mellette. Kollégák, nem emelik a kezüket, hát semmit sem látok, nem szavaznak, így nehéz lesz. 68-as mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Sajnálom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. különbséggel. 14-es kompresszor mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás, név szerinti szavazás, a jelentés vagy a lélemény egészéről a szavazást megnyitom, és lezárom a szavazást. 35-28 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk a véleményelőadójának. A következő jelentéssel folytatjuk. Európai szabványok a 25 per 2012 per EU rendelt végrehajtása Hans Olaf Henkel a vélemény előadja. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. I close. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, és kérem, hogy szavazzanak kollégák. Kilences módosító. Ellenőrizzük a 9-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Ezt elfogadtuk. Tizenegyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk az eredményben. Ellenőrizzük. 11-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kéne, tehát 12-es ellenőrizzük ezt most. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. 14-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt, 55-ös módosító tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 57 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, 57-es. Ellenőrizzük az 57-est, most pedig lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as. Jobban mondva 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 109-es mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt, tehát 109-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 72-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt, 72-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 75 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hozzátoldás a 8-as kompromisszumod mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük ezt. Tehát a hozzáadott rész a nyolcas kompromisszumhoz. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 85 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 102-es mellette. Elnézést, elnézést. A 99-es megvolt. 100-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt. Tehát a százas módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 102-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hozzáadott rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 106-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 107-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, tehát a 107-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 115 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt, 115. Le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 118 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, tehát a 118-ast. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 126-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 127-es mellette, ellene elfogadva 128 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 129 mellette, ellene ellenőrizzük 129-es ellenőrizzük a 129-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 130 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Végső szavazás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény egyhangulag szavaztuk meg. Hans Olaf Henkel, gratulálok! az előadónak, az árnyékelőadóknak, az összes kollégának, és következik az utolsó szavazás. Az együttműködés napoló. Dario Tamburano jelentés a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 49-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 10A kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 10B mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, lapozunk egész a 74-esig, 74-esig így van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, megint lapozunk egész a 90-ig, nem, a 87 második része, bocsánat, 87 második része mellette, 9. oldal végén, tehát 87 második része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene a ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Jó? 90-esről szavazunk, ne felejtsék, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 zas módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, zárószavazás elektronikusan, nem csak erről a jelentésről, hanem az egész mai szavazásnak egyben a vége, az utolsó szavazásra is szavazást megnyitom, szavazást lezárom, megállapítom, hogy 53-4 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönjük, gratulálunk az előadónak, köszönöm mindannyiuknak a türelmüket és az együttműködésüket. Minden négy jelentéstevőnek nagy gratuláció jár. Köszönöm. Következő napi rendi pontra ugrunk.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 Uh, dear colleagues, uh, we would like to start in two, three minutes. Kedves kollégák, két-három perc, perc kényszer szünetet rendelek el, amíg um, elcsendesedik mindenki, kivonul, akinek nincs már uh, itt dolga. Kérem, próbáljunk lassan megnyugodni. Not... Jobb lenne, hogyha maradnának és nem mennének el, de akinek el kell mennie, az csendben tegye. Also you, dear colleague. Okay. <laughs> Hello.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 Yeah. Uh, uh, dear colleagues, uh, I asked the senior mem member of our committee uh, to, to chair the ITRE committee meeting as I am. Megkértem uh, az egyik veretes tagunkat, hogy elnökölje ezt az ülést, mert én most más uh, szerepben veszek itt részt. Tehát nagyon hálás vagyok Paul Rübignek, aki régi tagja a szakbizottságunknak, hogy folytatja helyettem az elnökölést. Köszönöm szépen! Ich möchte mich bei Jerzy Bussig sehr herzlich bedanken. Äh, es ist natürlich das Alter der Zugehörigkeit im Köszönöm szépen. Ez természetesen ez az időtartam, ez a szakbizottsághoz való tartozás időtartama, nem pedig életkor, és örülök, hogy ez a tapasztalatom számít. Nagyon jó, hogy most itt ilyen fontos vitára kerítünk sort az Európai Elektronikus Távközlési Kódex címmel. Nagyon fontos ez a digitális belső piac fejlesztése szempontjából. Pilar de Castillo a jelentést a jelentéstevének az anyagnak, mert nagyon hosszú ideje dolgozik a digitális agendával kapcsolatos témakörökön. Összességében 40 perccel rendelkezésünkre erre a vitára. Azonnal meg is kezdjük. Pirelde de kap szót, a néppárt jelentéstevője ne, kap elsőként szót, 5 perccel rendelkezésre, hogy bevezesse ezt a témát. És már kíváncsian várom, hogy mit fog itt nekünk bemutatni. Tessék, Pilar. Uh, thank you, thank you very much, uh, dear chair. Uh, uh, Köszönöm először is. Azt hangsúlyoznám, hogy a 2009-es átdolgozás óta a piac tematikusan megváltozott. Új szereplők jelentek meg, a fogyasztók, a cégek is egyre inkább az adat szolgáltatásokon uh, függnek. Az összekapcsolatosság és a hullámhoz, ami nagyon nagy kapacitású vezetékes és mobil hálózatokat feltételez, ez ma már természetes. Ugyanakkor 100 milliárdos beruházásra van szükség, ennek 90%-át a magán szektornak kell adnia. Ehhez azonban egy olyan keretet kell teremtőnünk, amely egyrészt kiszámíthatóságot garantál, hiszen csak így lehet hosszú távú befektetéseket valóban eszközölni. Szerintünk ez a jó megközelítés. For the rollout of ubiquitous very high capacity networks nagy kapacitású hálózatok és a szélesávú internet eh, infrastruktúra képítéséhez erre van szükség. Ami a hozzáférést illeti, el kell mondanom, hogy a versenyalapú megközelítés jelentés piaci hatalomra épülő módon, ez kell, hogy a középpontban maradjon. Következésképpen a teljes eszköztár, az átláthatósági kötelezettségek, a funkcionális szétválasztással bezárólag ez kell, hogy minden nemzeti szabályozó számára lehetőség maradjon. De javaslom a bizottság javaslatát, miszerint a jelenlegi célokkal az új célok felülírják. Ebben a kontextusban olyan javaslatokat nyújtottam be, amelyek először is eh, a jogorosra tekintetében átdolgozzák ezt, tehát a piac felülvizsgálat tekintetében szerintem egy nagyon dinamikus piacon az 5 éves meghosszabbítás. Sorry. In a race, because that should in these particular markets ezeket a piacokon, hogyha új piacelemzés óriási változásokat mutat, ez jelenleg három évente történik meg, akkor ez igazodnunk kell. Harmadsorban a földrajzi lefedettséget illetően a szolgáltatóknak számóra hogyha kötelezővé tesszük ezt, és megfelelő büntetéseket is beígérünk, szerintem ez aránytalan, és nem veszi figyelembe megfelelően a piac alapú befektetési döntéseket. A szimmetrikus kötelezettségek tekintetében a ritkán rakott területekre, és ezt ki kell terjeszteni. De ezek a kötelezettségek nem szabad, hogy akkor is alkalmazásra kerüljenek, hogyha e, e, az egész gazdaságosság kerülne veszélybe. És végezetül a hozzáférés tekintetében hangsúlyoznom kell, hogy olyan piaci megoldásokat e, szeretnék, amelyek always were positive for competition. And now let's uh, me move briefly to spectrum Lássuk akkor a spektrumot. Ez egy létfontosságú forrás, és ezért én határozottan támogatom a parlamentnek az elmúlt évtizedben meghozott következetes döntéseit. És továbbra is védem a minimális időtartamot, hogy az ösztönözze a fejlett hálózatok minél gyorsabb bevezetését. A rendelet célja az, hogy biztosítsa, hogy a teljes spektrumot hatékonyan és hatásosan használják. Ugyanis vagy használja valaki, vagy elveszíti. Hasonlóan, hogy az, ahhoz, hogy az optimális használatot garantálni tudjuk, olyan módosító indítványokat nyújtottam be, amelyek biztosítják, hogy az egyének jogainak feltételei nem változnak anélkül, hogy valaki ehhez hozzájárulna. A spektrum kereskedelem során nagyon fontos, hogy a díjakat a piaci feltételek elemzéséhez igazítják. Végül pedig konkrét eredményeket csak úgy tudunk elérni, hogyha a tagállamok közti koordinációt erősítjük. Azt javaslom, hogy a spektrum politikai csoport szerepét erősítsük meg. A nagyon magas kapacitású hálózatok esetében figyelembe véve a bizottság meghatározási kísérletét, én elismerem, hogy az üvegszálas technológia a legjobb a mostani és a jelenlegi összekapcsolódási célok elérésére. Azt gondolom, hogy a technológia semlegesség, illetve a magas kapacitású hálózatok fejlesztését semlegesen kellene megtenni, és azt akarjuk, hogy a jövőben is érvényesek legyenek még a jogszabályaink. Ezért én egy dinamikus definíciót javasolnék, tehát olyan hálózatokról van szó, amelyek képesek a korlátozás nélküli használatra, és azt teljesítményparaméterekhez kötik, illetve amelyek 2025-ig képesek a kapcsolódási célok elérésére. És azt javasolnám, hogy minden elektronikus kommunikációs szolgáltatást vonjunk a hatály alá. Elnök úr, kedves kollégák, ez a jelentéstervezetem rövid összefoglalója, most pedig várom a, a vitát, és várom a hozzászólásokat. Szeretném tudni, hogy önök mit gondolnak. Köszönöm szépen. Köszönjük, Pilar. Az árnyékelőadók két percet kapnak. Először az SND nevében Kumpula Natri kolléganő. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm az előadónak, nagyon professzionális munkát végzett, és különösen köszönöm neki a 146 módosítóról szóló hozzászólásait. Természetesen nem részletezte valamennyit, de elmondta, hogy nagyjából miről van szó, és hogy mit tervez ezekkel kezdeni. Ez egy stratégia jelentőségű anyag, és az Európai Bizottság megígérte, hogy az adat alapú gazdaság érdekében ezt még ebben a ciklusban végrehajtja. Ennek a célnak az elérése érdekében szeretném, hogyha a beruházás is csatlakozna a szabályozáshoz, ugyanis jó utak nélkül nem lesznek autók és kerékpárok sem, tehát a megfelelő infrastruktúra nélkül az adatok sem fognak áramlani. Tehát a kellő infrastruktúra és beruházás nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a verseny az, ami a beruházást serkenti, és a megfelelő jogi keret biztosítja ezt a beruházást. A távközlési szolgáltatók, illetve egyre inkább a disruptív innováció szintén szerepet kap több hasonló ágazatban. A végfelhasználók és a KKV-k igényeire is figyelni kell, tehát mind az európai polgárok, mind pedig a nagy vállalatok igényeit figyelembe kell venni, hiszen ha az Internet of Things vagy az önvezető autók technológiáját akarjuk fejleszteni, akkor ehhez erre is szükség van. Végül pedig elmondanám, hogy a motivációnk az volt, hogy a bizottság számára nagyon fontos a nagysebesség, és ezért szeretném az előadót megkérdezni, hogy mi lenne az ő új definíciója a magas kapacitású hálózatokra. Én attól tartok, hogy ez a jogszabály nem támogatja majd a régi technológiákba való beruházást. Még a VHS-et is megemlítették, és nem tudom, hogy ebben miért ruházna be bárki. Tudom, hogy egyes országokban más-más technológiákat alkalmaznak, de az nem elfogadható, hogy egyes országok elmaradottabbak legyenek. Az egyes országokban az üvegszál alkalmazható ugyan, de ha valahol hegyek vannak, akkor az ott kevésbé alkalmazható, mint ahogy az alacsony népsűrűségű területek esetében is. Például a litvánok és a románok nagyon jól állnak ebben, tehát van lehetőség, nem arról van itt szó, hogy mindenképpen gazdagnak kellene lenni egy országnak. Ami pedig a spektrumot illeti, az előadó itt is elmondta, hogy erre szükség van az új technológiákhoz, és a megosztási kötelezettség megszüntetését is módosítókba foglalná. Én szeretném megkérdezni, hogy akkor hogyan tervezi ezt az igen fontos kérdést rendezni. Köszönöm. next one. Köszönjük. Az egyszer részéről Tosnevszki úr, aki a STOA bizottság alelnökének újra választották, amihez gratulálunk. Chtěl bych poděkovat za Eh, tvou osobní podporu právě při protože pro mě... Köszönöm szépen a személyes gratulációkat. Velmi významném eh, výboru nebo platformně. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos a STOA, ez egy különösen fontos platform itt az Európai Bizottság, Parlamentben, mely segíti ennek a szakbizottságnak is a munkáját. Pilar del Castillo munkáját valóban csak dicsérni tudom, egy ilyen roppant, bonyolult és összetett témában kell dolgoznia. Az elektronikus hírközlés megfelelő szabályozása nem könnyű eset, hogy megfelelő piaci stabilitást és kiszámíthatóságot garantáljunk. Az Európai Bizottság javaslatát alaposan át kellett eh, rágni a Pilar del Castillo-nak Která některé připomínky, které bych možná... Persze vannak azért ehhez hozzáfűzni valóim, bizonyos konkrét eh, megoldásokat eh, szeretnénk látni a nagy kapacitású hálózatok kapcsán. Ambiciózus, ugyanakkor reális megoldást kell találnunk. Nagyon érdekes javaslatot tesz eh, Pilar del Castillo nagyobb mértékű technológia semlegességet szeretne, de a teljesen korlátlan felhasználás kapcsán vannak fenntartásaink, erről mindenképpen beszélnünk kell. A piac elemzés tekintetében én azt szeretném, hogyha 5 évre Hosszabbítanak meg ezt az időszakot, de az előadó által javasolt rendszer is racionális tulajdonképpen. Körültekintőbb lennék a szolgáltatók befektetéseinek támogatása tekintetében szerintem kiegyensúlyozottabb, korrektebb megoldásra lenne szükség annak érdekében, hogy egyes beruházásokat ne gátoljunk, Jakožto zpravodaj k Bereku mě zajímá, zajímají i další... A véd záradékok kapcsán azt hiszem, hogy majd az Európai Bizottság eh, válaszát megvárjuk. A Berek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete konzultatív testület kell, hogy maradjon. Szerintem a bereknek nem kell kötelező érvényű megoldásokat kellene egy szupra nacionális piacra erőltetni a 60 hármas cikkre gondolok. A mi frakciónk hagyományosan szkeptikusabb az emélyült, egyre mélyebb harmonizáció tekintetében. Ami a, a licenszek 25 évre történő meghosszabbítása, ez túl hosszú, mi egy rugalmasabb megoldást szeretnénk látni, hogy mennyi időre lehet ezeket meghosszabbítani. Érdekes téma, ez nagyon várom már a vitát ez ügyben. Ez Alde, uh, Mrs. Kallas, please. Következő az Alde részéről Kallas asszony. I thank the rapporteur for... Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is a jelentést. Ez egy uh, igen nagy munka lehetett, uh, tehát nem is fogok most nagyon belemenni a részletekbe. De először is az én frakcióm prioritása az Európai Távközlési Keret felülvizsgálatával kapcsolatban az, hogy a szabályozói változások nem elegendőek ahhoz, hogy a méreggazdaságot megoldják. Versenyre is szükség van ahhoz, hogy a szolgáltatók befektessenek a hálózatok fejlesztésébe. A vezetékes hálózatok esetében még mindig nemzeti jellegűek, vagy éppen helyi jellegűek ezek a szolgáltatók, tehát szükség van bizonyos mértékű rugalmasságra. Azt gondolom, mind a spektrum, mind pedig a szolgáltatások sokkal inkább határon átnyúló jellegűek, az egységes piac mégis inkább politikai akarat, mint sem technológia vagy földrajz kérdése. Azt gondolom, hogy nagyra törőbbnek kellene itt lennünk. Ahogy a bizottság is megfogalmazta, az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok megvalósuljanak, de nem látom a módját annak, hogy verseny nélkül hogyan lehetne ezt elérni. Az infrastruktúrális szinten szükség van a beruházásra, amíg vannak olyan szereplők, akik mind a nagy, mind pedig a kiskereskedelmi piacon részt vesznek. A két terület szétválasztása esetén természetesen a szabályozási igények sokkal alacsonyabbak lettek volna, de úgy tűnik, hogy nem ez történik. Ami az előadó által javasolt új megközelítést illeti, hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok esetét válasszuk le. Ezt még mindig próbáljuk értelmezni, hogy hogyan vonatkozik ez a hálózat többi részére. Ez egy olyan kulcsfontosságú cél, amiről azt gondolom, hogy nagyon sok területen kellene alkalmazni. Ekkor viszont nem értem, hogy miért kell ebben a szekcióban szerepelnie ennek. És úgy tűnik, hogy ez azt is magával vonja, hogy az egyetlen módja annak, hogy a nagyon magas kapacitású hálózatokban eh, beruházunk, az a társberuházás, és ezzel én nem értek egyet. A spektrum kapcsán, ahogy látom, az előadó 30 évre növelni az időtartamot, de ezzel nem értek egyet, mert ezzel eh, csak eh, korlátozzuk magunkat, miközben a technológia folyamatosan új lehetőségeket kínál a spektrum jobb kihasználására. A spektrum másodlagos piaci felhasználását is szabályozni szükséges. Ami pedig a szolgáltatásokat illeti, az előadó itt sem fogalmaz meg definíciókat, és a szolgáltatások nagy része az ITRE kompetenciájába tartozik, például az interoperabilitás és más kompetenciák is. Azt gondolom, ezt érdemes lenne jobban tisztázni, különösen azért, hogy a kódex következetes legyen, de más irányelvekkel is össze kell ezt egyeztetni. Tehát köszönöm szépen, és várom a közös munkát. Dank. Köszönöm szépen. Raymond kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Természetesen én is egyetértek azzal, hogy ez egy roppant fontos dokumentum, és valóban az előadó az első változattal kiváló munkát végzett. A módosítók alapvetően precízebbé, pontosabbá próbálják a megszövegezést tenni, mert a bizottság javaslata nem volt mindenhol kristálytiszta. Lenne egy pár hozzáfűzni valom. A bizottság, hogy ahogy meghatározta az elektronikus hírközlés fogalmát, ez egész egyszerűen elavult. A jelenlegi helyzethez ez, ez nem alkalmas egy, arra lenne szükség, hogy eh, egyértelműen definiáljuk egyáltalán, mit akarunk szabályozni, hiszen különben olyan szolgáltatásokat is szabályozhatunk, amelyeket nem akartunk lefedni. Ez az első. A második. Amikor az infrastruktúráról, szolgáltatásokról beszélünk, akkor szerintem a versenynek az infrastruktúrára, versenynek infrastruktúrára kellene jobb, sokkal nagyobb mértékben koncentrálni, mint a kiskereskedelmi oldalra egyelőre nem látom igazából ennek jelét a jelentésben, és ezzel el is jutottam a harmadik ponthoz, a felhasználó jogok kérdéséhez. Az ipar, az ágazat a vertikális integrációt célozta meg, ezért a fogyasztók jogairól vagy, ö, is beszélni kell, felhasználók jogairól, mi történik az adatokkal, mi lesz az adatokkal, hogy használják ezt fel, milyen feltételek mellett, és így tovább, és így tovább Szerintem precízebb munkára van szükség az elkövetkezendő hetekben ez ügyben is. És végezetül, de nem utolsó sorban a spektrumok, tehát a, a, a frekvenciás sávok kiosztása ügyében szerintem is a túl hosszú időszakot állapítunk meg, akkor az könnyen visszafelesülhet el. Ez ügyben nem, meggyő, nem vagyunk meggyőződve, hogy ez valóban segítene a piacon a hosszabb licenszek kiadása. Köszönöm. Most következzenek az egyéb hozzászólók egy-egy percben. Blanco Lópezzel kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék az előadónak az igen gyorsan elvégzett kiváló munkáért. Azt gondolom, mindannyian osztjuk az alapvető elveket, és azt, hogy a rendelet új célja a magas kapacitású hálózatok bevezetése, a belső piac megerősítése, a verseny fokozása és a befektetések erősítése. Ami a felhasználókat illeti, nem értek egyet a bizottságnak azzal a javaslatával, hogy harmonizálást kellene végrehajtani, ugyanis ez csökkenthetné a fogyasztók védelmét. Az univerzális szolgáltatások esetében azt gondolom, hogy itt a finanszírozásra kellene korlátozni, tehát az csak közforrásokból valósulhatna meg. Ez a digitális ökoszisztéma szempontjából fontos. Végül pedig, ami az előadónak azt a javaslatát illeti, hogy egy konkrét szakasz szóljon a magas kapacitású hálózatokról. Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, én nem ezt gondolom. Nem is azért, mert külön szakaszba kerültek ezek, hanem mert a tartalomban voltak váratlan elemek. Mindenféle elektronikus kommunikáció, akár digitális, akár nem, mélyreható elemzést kíván meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következőként Royal kolléga kap szót. Nos, egy percben egy ilyen témával kapcsolatban bármit is mondani szinte lehetetlen. Kezdjük. Ha tehát ez ilyen fontos téma, akkor mindent meg kell tennünk, hogy ösztönzőt adjunk a jövő bemutató beruházások szempontjából kötelező, megbízható jogi keretre van szükség, nincs szükség regulatórikus szörny létrehozására, az a cél, hogy a vállalatok beruházzanak. Néhány kérdés először is, hogyan tudjuk gyorsan, hatékonyan képíteni a hálózatot. Itt elég egy beruházási modell, vagy különböző modellekre van szükség másodszorban. Mi a helyzet a technológia semlegesség kérdésével? Jobb-e mindent egy lapra feltenni, vagy ha gyorsan akarunk előre haladni, akkor több lehetőséget is meg kell nyitni mind a kettő nagyon erős érvek szólnak, de hogyha innovatív teljesítőképes infrastruktúrát akarunk, amely a jövőbeli digitális társadalom igényeinek megfelel, akkor gyorsnak kell lennünk, ugyanakkor a legjobb infrastruktúrára is szükség van. Tehát itt mindenféleképpen még dolgozni kell a jelentésen a e tekintetben. Egyebekben úgy vélem, hogy a jelentéstevő remek munkát végzett, még néhány ponton finomítani kell. Elnök, köszönöm Roy kolléga, következő Hökmark kolléga. Very much and thanks to the rapporteur for um... Én is az előadónak nagyon imponáló munkát végzett ebben a bonyolult ügyben. Három dolgot hadd hangsúlyozunk. Először is a kapacitások ügyében legyünk reálisak. Ha nincsenek megfelelő kapacitásaink, akkor úgysem tudunk majd 5G ügyben hozni a várt eredményeket, és Európában új megosztottság lesz. Lesznek olyan országok, amelyek gyorsabbak lesznek, és lesznek olyanok, ahol a szolgáltatás lassabb lesz. Ez bizony mindannyiunk számára komoly problémákat okozhat. Akárhogy is beszélünk a technológia semlegességről, mindenképpen kapacitás kérdéséről beszélünk kell. Vagy üvegszálas technológiáról, vagy másképp. Ami a beruházásokat illeti, itt vannak különböző üzleti modellek. Az infrastruktúra fejlesztésben is vannak persze különböző modellek. Ami a legfontosabb mégis a jogbiztonság és a kiszámíthatóság. A 30 vagy 25 év az alapvetően jó, amíg a nyílt hozzáférést biztosítjuk, látom az elnök úron, hogy 55 eh, alatt kihasználtam, akkor eh, végezetül csak annyit, hogy sok szerencsét az előadónak a munkához. <laughs> Yes, next one is Mr. Nika, please. én Nika képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Minden egyes ilyen jelentés esetében meg kell mutatnunk, hogy jobb elképzelésünk van az adott témáról, mint a bizottságnak, és most van esünk arra, hogy ezt megtegyük. Ha a jelentéstevő és az elnyék jelentéstevők tevékenysége ebbe az irányba vezet majd minket, ha nem oldjuk meg a problémákat, ez a jelentés nagyon nehezen lesz képviselhető részünkről. Én most nem a nagy hálózatokra, a nagy kapacitásra összpontosítanék, hanem a spektrumra, az 5G-re 2020-ig létre kellene jönnie, és ebben a jelentésben még dátum sem szerepel a bizottság, illetve a tagállamok részéről. mert holnap meg kellene ezt ugyanakkor állapítani, a dátum legkésőbb 2019 kellene, hogy legyen, hiszen különben az USA vagy akár Dél-Korea mögött fogunk kullogni. Minden baráti érzületemmel úgy vélem, hogy az itt megadott megoldások valóban ösztönözni fogják-e a beruházásokat. Nincs biztonság a beruházások számára, és nem hiszem, hogy ez a megoldás jó. Szó esik itt még a határokon átnyúló kompatibilitás témájáról. Elnézést, de ez káoszhoz fog vezetni, és a konfliktusokat senki nem tudja majd megoldani. Nem különösebben szeretem a nemzeti hatóságok koncepcióját, de hogyha ezt kiiktatjuk, akkor ki fog ezzel a témával foglalkozni. Nagyon sok kérdője van tehát itt. Remélem, hogy a jelentéstevő megoldja majd ezeket a kérdéseket, hogy ezt a projektet képviselni is tudjuk majd. Sajnálom, de egy perc túl kevés. Köszönöm a szólásra jelentkezetteknek. Azt hiszem, át kell gondolnunk a célkitűzést itt az Európai Parlamentben, hogy hogyan fogjuk az üvegszálas struktúrát képíteni, illetve az 5G rendszert, és az utolsó Axel Foss ezen a hozzászólói listán. Tessék, Axel. Köszönöm, Paul. Én a Júri jelentéstevője vagyok, ezen témával kapcsolatosan is felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon a bizottság javaslat egyáltalán leképezi-e még a valóságot. Egyrésztről kérdés, hogy mennyire innovatívak akarunk lenni, és mit is jelent jelenleg a kommunikáció. Ha ugyanis ezt csak úgy értjük, hogy valahogyan választunk, akkor megint csak a múlt felé fordulunk. A kommunikáció, a hírközés most már nagyon sok szinten lehetséges, nem csak számokkal, teljesen más átviteli módokon, már az autóból is lehet kommunikálni, robotok révén is. Azt hiszem tehát, hogy itt egyfajta nyitásnak kell bekövetkezni a kommunikáció fogalmával kapcsolatosan, és persze itt figyelembe kell venni az e-privacy irányelvet, vagy legalábbis a rendeletre irányuló jellegi javaslatot. Ugyanis nem nyerjük meg magunk szemre a jövőt, hogyha mindig leragadunk bizonyos határoknál. És hogyha technológiailag semleges, innovációbarát és jövőben mutató mm, elképzelést akarunk szorgalmazni, akkor valahogyan át kell gondolnunk, hogy mi is valójában a kommunikáció, ugyanakkor át kell gondolnunk a szerződésszabadságot is, hogy itt nem lehet egyetlen modellt rögzíteni. A gazdaságnak lehetőséget kell adni, hogy különböző alternatívek között választhasson, és az privacy irányelvben használt definíció ugyanaz kell, hogy legyen, mint a miénk. Elnök, köszönöm, most az Európai Bizottsághoz értünk. Ki fog a nevében szólni? Véland, tessék. Uh, köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak ezt a fontos hozzárulást, hiszen úgy lett az világos, hogy az Európai Parlament komolyan veszi a javaslatunkat. Pilar del Castillo nagyon több részletét is a javaslatunknak úgy látom, hogy támogatja, ez mindig jó, és a hozzászólások többsége is eddig arról beszélt, hogy a jövő igényeit kell kiszolgálni az ambíciónknak. Tehát valóban egy ambíciózus, nagy kapacitású eh, elektronikus hírközlési hálózat kiépítése, ez kell, hogy legyen a célunk, mi is ezt gondoltuk egyébként, miközben a technológia semlegesség elvét természetesen tiszteletben kell tartani, főként a kockázatosabb eh, beruházásokat segíteni kell, amelyek nem csak a magán nem csak a magán végfelhasználók érdekeit szolgálják, de hát nyilván az egységes belső piacon a versenyképesség fokozása kell, hogy legyen a célunk. Az előadó ambíciózus javaslatokat tesz, ez nagyon jó. következő generációs vezeték nélküli szolgáltatások, az 5G fontos, hogy Európában minél hamarabb megjelenjen, ugyanakkor a piac szabályozás alapelvei, amelyek már jó kipróbált elvek, ezekhez ragaszkodni kell. A piac biztonsága, kiszámíthatósága, a jogbiztonság, ezekkel hogy vezessék a kezünket, miközben a szabályozás során is konvergenciát kell megcéloznunk végső során Köszönöm. Köszönöm szépen. Pilar del Castillo következik jelentéstevőként. Igen, most anyanyelvemen fogok hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, a pontosítást, és azt, hogy elmondták az agályaikat, és most pontosan abban az időszakban vagyunk, amikor meg kell osztani kinek-kinek a jövőképét, ilyenkor kell vitázni, ilyenkor kell módosítókat benyújtani, és meg kell oldani eh, mindenkinek eh, az agájait, és időnként ezt eh, egyszerűen meg lehet tenni, csak vitázni kell hozzá. Ahogy mindig, én most is nyitott vagyok, és bármilyen aspektusról beszéljünk is, akár a bizottság javaslatáról, akár az én jelentéstervezetemben. Mindenről hajlandó vagyok nyitottan vitázni. És az a fontos, hogy a jelentés jó irányba változzon, és hogy egy olyan tervezetet tudjunk benyújtani és megvitatni a tanácssal, ami következetes és ami támogatást élvez. Így tudjuk sikerrel lebonyolítani az egyeztetéseket a tanácssal, amelyet mindenki jól ismer, hiszen biztosan részt vettek már ilyen egyeztetésen. Ami a beruházási modelleket illeti, én ezekkel azt akartam elérni, hogy egy rugalmasabb víziót fogalmaztam meg, és beleírtam azokat a kereskedelmi megállapodásokat is, amelyek hasonló tulajdonságokkal bírnak, mint eh, a társberuházások. És eh, azok, akik eh, be fognak fektetni, azok is ugyanezeket a szempontokat vehetik figyelembe. Ami pedig a nagykapacitású hálózatokat illeti, más jogszabályjavaslatok is vannak ebben a csomagban, és ezekre nem akarok sok időt pazarolni. Ami a nagy kapacitású hálózatokat illeti, én egy olyan országból érkeztem, Spanyolországból, amely rendkívüli üvegszál befektetéseket hajtott végre, és most már európai vonalában vagyunk. Mások is megtették már ezt, de ezért nekem ez lebeg a szemeim előtt, amikor javaslok valamit. Vegyük figyelembe a technológiák semlegességét. Szóba került itt az üvegszál, és a preambulum bekezdésekben is ez sokszor szerepelt. Egyértelműen kiderült, hogy ez az a technológia, amelyik a legjobban megfelel a nagy kapacitás feltételeinek. De lehet itt vitázni egy olyan definícióról, ami ahelyett, hogy egy technológiát hangsúlyozna, ehelyett inkább azt emeli ki, hogy milyen célokat kell elérni bármilyen technológiával. Ezért azok, akik nem tudnak ebbe az irányba indulni, azok nem tudják ezt a kapacitást kifejleszteni, és természetesen ez nem lesz vonzó sem a befektetőknek, sem pedig a célokat nem fogják tudni megvalósítani. Úgy tűnik, hogy nagyon eltérőek az egyes nemzeti piacok és körülmények, és az alkalmazható technológiák szempontjából mozgásteret kell adni több technológiának is. Látom, hogy nagyon kevés időm van, nem fogok sokat mondani, de nagyon sok új fejlemény van, és ezért írtam meg így a tervezetet. Ami pedig a kommunikációt illeti, ez a vita is ugyanolyan, mint a korábbiak voltak. Egy általános elképzelést kell itt leírni, nem pedig kibontani ezt. És mások pedig azt mondják, hogy az általános felhatalmazás nem megkérdőjelezhető, és meg kell vitatni, hogy ez alkalmazható-e vagy sem. Ez egy vita, amit le kell folytatni. Számomra ez jó kezdetnek tűnik. A bizottság részéről ebből az általánosabb definícióból indulhatunk ki. És én természetesen nyitott vagyok arra, hogy közösen hozzunk egy döntést. Azt tartom fontosnak, hogy egy szilárd és következetes támogatott véleményt tudjunk elkészíteni, és ezért hangsúlyoznám ismét, hogy én itt vagyok, és hajlandó vagyok mélyrehatóan vitatkozni bárkivel, aki ezt szeretné. Nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Az a nemes feladatom, hogy az új szabályokat megmagyarázzam. Az első szabályok megváltoztak és itt van a 104 per 3-as szabály, melyet alkalmazni kell eljárási szabályként. Ez a uh, recasting, a szabályok eldolgozás, és tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje április 4-15 óra, ugyanakkor a recast eljárás előírja, hogy legyen egyfajta indoklás a módosítókhoz. Ezt is be kell nyújtani, ezt ismerjük a költségvetési eljárásból, ahol az indoklás mindig kérik, igénylik. A titkárság a saját imélyét rendelkezésre bocsátja majd egy részletes magyarázattal, hogy ezen eljárási szabályok a rikaszt eljárás keretében hogyan alkalmazandóak. Most pedig áttérek a következő napi rendi pontra. Ez az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének témájára vonatkozik a BEREK. Egyik eh, azon témáknak, amelyek erőtesen foglalkoztatnak minket. A Berek és az ESZA együttműködése egyre erőteljesebb témává válik mert az intelligens hálózatok irányítás kapcsán, például az energia irányítás kapcsán megfelelő digitális belső piacra szükség van, ezért a berekről szóló vita szerintem nagyon fontos célra vezető vita a jövő szempontjából. Először az ECR tevőjét, Tosanovszki urat kérem arra, hogy mutassa be ezt a témát. Négy perc elrendelkezésre tessék. Szedő. Eh, mnohé z toho jste řekl na úvod, takže já... Do... Eh, Köszönöm. Nagyon sok fontos dolog elhangzott már ezzel kapcsolatban, ezért a kontextus helyett koncentráljunk az előttünk fekvő jelentésre. A berek és a berek hivatal szétválasztása egy kompromisszum következménye. 2009 óta van már alapvetően tapasztalatunk azzal, hogy a berek hogyan működik. A ünnökség, tehát a testületet kiszolgáló hivatali helyzet is stabilizálódott, erre majd később kitérek. A belső felépítés és maguk a folyamatok azt hiszem, hogy alapvetően stabilizálódtak, nagyon profi módon látják el a szakmai feladatokat. Ugyanakkor roaming ügyben vagy az imént tárgyalt hírközlési kódex témájában azonban a bereg új feladatokat is kapott. Ezért az alapvető kérdés az, hogy az intézmény struktúrán kell-e és érdemes-e változtatni. Meggyőződésem, hogy a berek, a testület eh, és a hivatal eh, fúziója óriási bonyodalmakat okozna. Az én javaslatom ezért a bizottság javaslatát módosítanám, és egyáltalán nem javaslom azt, hogy ez megtörténjen. Maguk a szabályozók maradjanak függetlenek, rugalmasak, mert ez adja majd a, a profi hátteret. Hagyjuk, tegyük lehetővé azt, hogy a berek ellássa az extra feladatokat, de ne kössük meg feleslegesen a kezét. Az is meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság közvetlen hatásán kívül kell maradnia a bereknek. Az intézményi egyensúlyt ne semmiképpen se bontsuk meg, nagyon nehéz volt megkötni ezt a kompromisszumot. A munka hatékonyságát persze mindig lehet növelni és javítani, alapvetően ezt vizsgálja az én jelentésem is. Meg kell találnunk az egyensúlyt a jelenlegi már működő struktúra, illetve a bizottság által javasolt új megoldás között. Bizonyos szempontból az Európai Bizottság javaslata jó. A berek ügyében van egy kontakthálózat, amely a bereken belül nagyon fontos szerepet játszik, mégis a 2009-es rendeletben ez nem szerepel. A szabályozó tanácsa, illetve a hivatal közötti feladatmegosztási szétválasztás nagyon fontos. Az Európai Parlament szerepét fenn kell tartani, ez is egy nehéz kompromisszum eredmény, amit a tanácssal kötöttünk. A bizottság javaslata a Berek hivatalával kapcsolatban sokat javult, a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés értelmében ezt teljes mértékben támogatom. A berek új feladatai azt jelentik majd, hogy komolyabb, nagyobb elvárásoknak kell eleget tenniük, és ezért valahogy a megnőtt hatáskörhöz és feladatokhoz is valahogy nekünk igazodnunk kell. A az imént tárgyalt hitközlési kódex is változtat a helyzeten, ennek is meg kell jelennie a berek szabályozásban. Ezért a feladatok hosszú listáját egy egyszerűsített egyszerűsített leírással helyettesítettem. Az árnyék előadókkal azt hiszem, hogy végső soron meg tudom majd állapodni, és egy jó jelentés készül majd. Ja, recht herzlichen Dank. ist der Köszönöm. Karinsz kolléga következik. Uh, thank you very much, and I would like to... Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni Tosanovszki úrnak a jelentését. Összességében azt tudnám elmondani, hogy általában egyetértek vele. Ha egy ügynökség létrehozásával egy piacot is teremthetnénk, az nagyon szép lenne, ha, csak, ha ennyire egyszerű lenne. Az energetikai oldalról tudjuk, hogy ott van az észer, de nincsen egységes elektromosságpiac. Ez csak része egy olyan csomagnak, amin éppen most dolgozunk. És ennek a szakbizottságnak az is az egyik alapelve, hogy egy piac létrehozása az nem kell feltétlenül ügynökséget létrehozni, és ez fordítva sem igaz. Lehet, hogy ezek párhuzamos tevékenységek, de ezeknek más-más okai vannak. Ami a digitális oldalt illeti, ugyanezt a párhuzamot tudnám megvonni az energiával is. Sokszor nem értjük meg azt, hogy a piac hogyan működik, vagy hogyan nem működik, milyen szabályozói problémák merülnek fel, vagy versenyjogi problémák, és mit lehetne javítani. Azt gondolom, hogy amivel leginkább foglalkoznunk kéne, az az, hogy megtudjuk, hogy mi folyik valójában és itt is egyetértek Tosanowski úrral, a valódi kérdés, amit fel kéne tennünk, az az, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a funkciókat, anélkül, hogy az administratív rendszert megváltoztatnánk. És azt hiszem, hogy itt is egyet kell értsek abban, hogy ez annak is a kérdése, hogy a berek irodát megerősítjük, és több pénzt jutatunk nekik, hogy kompetensebb embereket tudjanak felvenni, akik fontos feladatokat látnának el. A belső piac felügyelete ez az egyik megfigyelése az egyik ilyen fontos feladat. És egyértek Tosanovszki úrral, és nem értek egyet a bizottsággal, ugyanis a cél nem lehet pusztán az, hogy létrehozunk egy ügynökséget. Lehet, hogy később lesznek majd erre is igények, de most az kellene, hogy a célunk legyen, hogy a funkciókat növeljük, hogy biztosan rendelkezésünkre álljanak azok az eszközök, amelyek kikényszerítik a digitális területen az előrehaladást. És azt hiszem, ehhez növelni kell a finanszírozást, és csökkenteni a felelősségi köröket. Azt hiszem, hogy annak nincs értelme, hogy egy újabb ügynökséget hozzunk létre. Tehát én itt hagyom most abba a hozzászólásomat, és még egyszer Köszönöm Tosanowski úrnak, ahogy az hallatszott is, na, sok mindenben egyetértek vele. Nagyon szépen köszönjük. Most Krél asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek jelentése bevezetését. Én egy kicsit másféle irányba vinném a vitát, mert a frakciómban a bizottságjavaslata ebben támogatásra talál. Helyesnek tartjuk, hogy egy olyan időszakban, amikor a belső piacon a digitális fejlemények erősödnek, az irányítást is ehhez kell igazítani, és szerintem elég a berek és a berek hivatal jelenlegi ö, működését kiegazítani, mert ennek a feladatnak ezek már nem tudnak megfelelni. Hogyha megnézzük a jelenlegi hivatal struktúráját és a bizottság javaslatát, ezzel szembeállítjuk, akkor sok helyütt jóval kevesebb bürokráciát jelentene, mindez az eljárás átlátható lenne, és a berek nem csupán ajánlásokat fogalmazhatna meg, amelyet konszenzusos eljárás keretében hoznak, hanem valódi döntéseket is hozhatna. A múltban voltak olyan esetek, amikor szerintem jobb lett volna, ha Berek valódi döntéseket és nem csupán ajánlásokat fogalmazhatott volna meg. Ami fontos és teljesen helyes, hogy jelentést, is rámutatott, hogy a berek és a nemzeti szabályozó hatóságok meg kell, hogy őrizzék függetlenségüket. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos pont, amelyel kapcsolatban dolgoznunk kell a bizottság javaslatán, ugyanis az nem megy, hogy a bizottság mindenen felül helyezkedik, és aztán megadja az irányt, amely irányba a nemzeti szabályozó hatóságoknak dolgozniuk kell. Szerintem ezzel foglalkoznunk kell. Most a változás időszakában készek kell, hogy legyünk arra, hogy a berek támogassuk, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak. Támogattam a jelentéstevőt abban is, hogy az Európai Parlamentet sem lehet kihagyni. Ugye itt az intézmény függetlenségét az bizonyosan nem befolyásolja hátrányosan, nekünk is részt kell vennünk ebben a folyamatban. Nagyon feszültem várom tehát a vitát, és remélem, hogy a kezdeti nézetkülönbségek ellenére végeredményben jó jelentés születik majd. Köszönöm. Önök, köszönöm, Krél asszony. Következőként az Alda részéről Kállász asszony. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó főüzenete az, hogy ne legyen ilyen ügynökség, egy teljes értékű ügynökség. De egyetértek az előttem szólóval is. A frakcióm se szeretne, sem szeretné, hogy az adófizetők pénzéből egy újabb e, ilyen vitafórumot fizetnénk, de hát az új kódexről szóló jelentésben a berekről berek helyett nemzeti megoldásokról beszélünk, a nemzeti sajátosság figyelembevételével. Való igaz, a legtöbb esetben, sok esetben, de nem minden esetben. az Internet of Things vagy a dótéték esetében a nemzeti megoldások nem feltétlenül működnek. A méretgazdaságosság persze sokszor ellenkező irányban hat. A határon átnyúló módon működő cégek esetében egyáltalán nem ugyanúgy alkalmazzák a szabályokat Európa szerte. Szerintünk a status quo nem megoldás, főként akkor, hogyha az egységes belső piac jobb működését tűzzük ki magunk elé célul. Karen úrral egyetértek, ez nem egy egységes belső piac, de a belső piac jobb működését szolgálja a bereknek, főként a szolgáltatások, a spektrumok, a határon átnyúló vita rendezések tekintetében, illetve az uniós jogszabályok egyforma értelmezésében nagyobb szerepet kellene szállni. A berek és a kódex közötti kapcsolatra oda kell figyelni. Approach to drive competition and meet connectivity objectives hiszen a céloknak másképp nem tudunk megfelelni, de a jala, jele, ez a javaslat a jobb kormányzás és a berek szerepének megerősítésével kéz a kézben kell, hogy járjon. Ez a frakciónk esetében problémás lesz, hiszen hogyan tudunk a kódexben ilyen intézkedéseket hozni, hogyha nincs megfelelő uniós kormányzás. És végül, de nem utolsó sorban úgy tűnik, hogy a legnagyobb ellenzői a javaslatnak a, a, az Európai Bizottság növekvő bereken belül szerepét ellenzik szerintünk sem az a dolga a bereknek, hogy egy alszervévé váljon az Európai Bizottságnak, hanem a távközlési keret szabályozását kell, hogy biztosítsa, bizalmat építsen. Mégis egy olyan struktúrára van szükség, amely valódi európai megközelítést garantál az egységes belső piac kapcsán, ahelyett, hogy a legkisebb közös többszöröst keresnénk. Persze, természetesen is nyitott vagyok további vitákra, szívesen egy dolgozom, működöm önökkel. Next uh, is uh, Mr. Raymond. Köszönöm, Carlos. Asszony, Raymond úr következik követ. Uh, Köszönöm. Én is szeretném megköszönni az előadónak az első tervezetet. Azt gondolom, hogy nem szabad két dolgot összekeverni, ez pedig a berek feladatköre és a struktúrája. Nem látom valami észszerűnek azt, hogy először beszéljünk a struktúráról, és utána határozzuk meg, hogy mik lesznek a perek új feladatai a jövőben. Ha nem változtatjuk meg a feladatköröket, ha nem adunk több jogkört a bereknek, akkor talán nem annyira fontos, hogy hogyan néz ki a struktúra. Ha nagyon sok feladatot és kompetenciát adunk ennek az ügynökségnek, akkor természetesen szükség van egy független szervezetre, és ennek a függetlenségét biztosítani is kell. Aztán beszélnünk kell az erőforrásokról is. A berek csak annyira erős, mint a rendelkezésére bocsátott erőforrások, és ez minden tagállamban más. Ha tudunk ösztönzőket bevezetni, és úgy megszervezni a bereket, hogy mind a 28 tagállam elkötelezett legyen a források biztosítása mellett, az lehetővé fogja tenni azt, hogy jobb munka folyjon, és több szabályozás szülessen, méghozzá megfelelő módon. Tehát számunkra ez egy csomag, hogyha erőteljes szervezetet építünk sok kompetenciával és számos betöltendő feladatkörrel, akkor számíthatnak a támogatásunkra. Mi egy független szervezetet szeretnénk, amelyet nem nagyon befolyásol a politika. Dank. Eh. Köszönöm szépen. Raymond kolléga. Következőként Mika kolléga kap szót. Mika. Mika kolléga. Köszönöm, elnök úr. Egy elvi kijelentést tennék. Azt hiszem fontos meghatározni, hogy a berek milyen szerepet is játszik, valamint a nemzeti hatóságoknak milyen szerep jut. A berek, illetve a nemzeti hatóságok feladata nem az, hogy politikát csináljanak, ez a parlament, az Európai Bizottság hatásköre, a parlament a bizottság javasolványt a parlament elfogadja, és nemzeti szinten a kormányok, illetve a parlamentek összefüggésében működik ugyanez. Nemrégiben láthattuk, hogy mi is történik, ha a hatóságok elvesznek döntéseket a berektől. Ugye itt az árverésekről is szó van az 5G kapcsán. Nem a nemzeti hatóságok döntenek erről, ezeknek csupán meg kell valósítanunk, végre kell hajtaniuk az adott döntéseket. megpróbálják egyrésztről az ügyfelek jogait garantálni és tiszteletben tartatni. Azt hiszem, hogy fontos azt bemutatni, hogy hogyan is álltam én ezt a helyzetet. Nem értek egyet a túlszabályozással sem, ezt is el kell mondanom. Ismerik azt a viccet, hogy a hatóság dolgai, dolgozói ahelyett, hogy reggel meginnának egy kávét, rögtön alkotnak egy törvényt, egy jogszabályt. Nem, ez nem lehetséges, a túlszabályozás nem egy jó dolog. A bereknek meg kell találni a legjobb modelleket, ezeket meg kell vitatniuk. Valamennyi hatóságnak ki kell választani a legjobb variánst. Lenne még egy kérdésem az örömtier elfogadásával minden nagyon gyorsan ment. Szeretném megkérdezni, hogy vajon Németországban ezt végrehajtották-e, vége ennek a folyamatnak, vagy sem. Ha nincs még vége, akkor ez egy probléma. A 27 tagállam tehet-e valamit, ami segít Németországnak ebben az ügyben? kérdés, hogy a BEREK, illetve a bizottság milyen véleményt fogalmaz meg ezzel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm. Ezzel át is térünk a bizottság képviselőjére. Vésze úr, ön fog ezzel kapcsolatosan szólni. Thank you, Mr. Chairman, and our thanks to... Köszönöm, elnök úr, én is köszönöm az előadónak ezt a jelentést tervezetet, és hogy felvázolta, hogy mit javasol amelyek nyilván részben eltérnek a mi javaslatunktól. Talán a legfontosabb dolog a mi szempontunkból az, hogy az intézményközi közös megközelítést, amely az ügynökségre vonatkozik, most ebből indultunk ki, hiszen a, a társai jogalkotók nyilván azért fogadták ezt, mert ők is ezt szeretnék. De hát a berek kontextusában az Európai Bizottságnak nem célja, hogy a berek függetlenségét bármiféle módon korlátozza, az azonban úgy érezzük, hogy fontos, hogy a berek, mivel új feladatokat is kap, ezért a berek már meglévő hatékonyságát ne hagyjuk elveszni. Komplex, hibrid struktúrákat úgy érezzük, hogy tudjuk egyszerűsíteni, hogyha további erőforrásokat rendelünk a berekhez, jelentős ilyen forrásokat az európai elkötelezettségüknek ez megfelelően, akkor a berek kormányzásának is, és irányításának is ehhez hatékonyabbá kell válni, és alkalmazkodnia kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentéstevőt kérem, hogy foglaljon állást. Ja. Ehm, já velmi děkuji za... Köszönöm szépen. Először is eh, köszönöm mindenkinek ezt az egész vitát. Számítottunk arra, hogy a legnagyobb problémás kérdés az lesz, hogy megváltoztassuk-e a berek eh, intézményi álláspontját, vagy pedig ne. Tisztában vagyok azzal, hogy a berek mennyi új feladatot kap. Ezért szeretném, hogyha a szöveg nyitott lenne, és nem akartam a konkrét új feladatokat beleírni a szövegbe. És köszönöm szépen Kanenics úrnak azt, amit mondott. Egyetértek azzal, hogy pontosan ez volt a probléma, amivel szembenéztünk. Egy ügynökség nem fog új piacokat teremteni, már így is van 28 piacunk. De ezzel együtt, hogyha 28 nemzeti szabályozó véleményét összeilleszti, akkor a berek valóban egy professzionális szabályozó lehet. És próbáljuk a professzionalizmusnak ezt a szintjét fenntartani a függetlenséggel együtt. A berek egy fórum, ahol a nemzeti szabályozók elmondhatják a véleményüket. Kél asszony szintén eh, kitért néhány olyan kérdésre, amivel szembesültünk, amikor megpróbáltuk megtalálni a lehető legjobb megoldást. Minden esetre ez egy nyitott javaslat, és szívesen egyeztetünk eh, azoknak a kérdéseknek a megoldásáról, amit önök felvetettek. De visszatérve arra, amit Kalasz asszony mondott, azzal, hogy egy nagy ügynökséget létrehozunk, nem hiszem, hogy megoldanánk az összes problémát. Ehelyett ez még nagyobb mérvű vitákhoz vezethet a parlamentben a megnövekedett költségek és egyéb témák miatt. A berek státuszát és finanszírozását megvitattam a bizottsággal, és biztos vagyok benne, hogy ez a vita tovább folytatódik majd az árnyék előadókkal. Nagyon várom mindenkivel a közös munkát, és én teljesen nyitott leszek a lehető legjobb megoldások megtalálására. Számomra a legfontosabb, hogy a berek professzionalizmusa és remek munkája nehogy elvesszen. A berek nagyon komoly elismeréseket kapott a nemzeti szabályozóktól. és ez önmagában értéket jelent. Még a parlamentben is tudjuk, hogy milyen fontosak ezek, amikor bonyolult helyzeteket kell megoldani, tehát várom az árnyékelődőkkel közös munkát. Köszönöm. Ja, äh, Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje március 30. A módosítókat május 11-én tárgyaljuk meg, a szavazásra július 11-én kerül sor, és a plenárison pedig ennek meg, plenárison való szavazást ennek megfelelően határozott majd meg a későbbiekben, most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra. Növekedést, versenyképességet és kohéziót célzó internet kapcsolat, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G. Mihály Bóni, a jelentést a néppárt részéről. Bóni úr, négy percben kap szót a téma bemutatásra, tessék. Thank you very much. I would like to thank uh, to all colleagues. Köszönöm szépen, köszönöm minden kollégának, a javaslatokat, amelyeket benyújtottak ehhez a jelentéshez. 250 eh, módosító érkezett, és szerintem a koordinált 5G cselekvési terv igenis megvalósítható Európában, és azt hiszem, hogy a jelentés és a módosítók is hasonlók egy irányba mutatnak. Most, amikor az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexről beszélünk, és egyéb megoldásokról. Öt fő dolgot emelnék ki. Az új szabályozói keret esetében alapvetően egy jövőorientált megközelítésre van szükség, infrastruktúra alapú versenyre is szükség van. Az elektronikus kommunikáció tekintetében is olyan maga, nagy kapacitású hálózatokra, amelyekről Pilar del Castillo is beszélt, ebben a jelentésben nem teszünk javaslatot ezekre a ezekre a fogalmakra, illetve azok megváltoztatására. A második pont. Világosabb keret a, a megtérülés ugyanis a kiszámíthatóság és a hosszú távú megoldásoktól függ. Hallottam egyes kollégáktól azt, hogy egy hosszabb időszakról szeretnének beszélni. Nos, ez esetben Egyértelművé kell tenni azt is, hogy hogyan a licensz kiadása hogyan alakul majd. Az 5G-hez mindenképpen a spektrum kérdést is rendeznünk kell. Minden tagállam a saját hálózatát saját maga szervezi, a több technológia alapú megközelítés, FTG, GX, Wi-Fi, GFast, Gatecat, szatellit és így tovább más gyors fejleszt, fejlődések is vannak. Hatékonyabb és gyorsabb munkára van szükségünk, a gigahertz stratégiákra 26-28 az ASEAN országokkal, Japánnal, Dél-Koreával és természetesen az Amerikai Egyesült Államokkal is együtt dolgozva. Gyors, megfelelő döntésekre van szükség ezügyben, a berekhez is fordulunk ezügyben. Persze nem akarjuk megmondani, hogy a, a berek hogyan dolgozzon, ugyanakkor a berek nem egyike a sok európai intézménynek gyors döntések, harmonizált döntések nélkül, és ebben a berek nagyon sokat segíthet nekünk, szerintem semmilyen lehetőségünk sem lesz arra, hogy végig gondoljuk, hogy ha az 5G-t nem vezetjük be, annak milyen következménye lesz, ez milyen ez alapvetően milyen veszteségekkel eh, eh, járhat számunkra. Eh, ezt azért ne felejtsük el, ez a második. A harmadik, a fragmentáció, felaprózódás elkerülése, a városvidék kapcsolatának kiegyenítése, a különbségek kiegyenlítése, a forrás odaítélés, ezek mind fontosak, és végezetül, de nem utolsó sorban egy olyan van szükség, amelyhez megfelelő menetrend is kell, egyértelmű várakozások, standardizációs útiterv minden szektorra külön lebontva, amely az ipar által vezérelt folyamatokon alapul, enélkül nem járhatunk sikerrel, és semmit sem érhetünk el az 5G területében A beruházások finanszírozása például európai pénzek nélkül szintén elképzelhetetlen. Egyértelmű üzenetet kell küldeni minden érintetnek, az irányban, hogy az Európai Parlament az 5G eh, kiterjesztését eh, mindenképpen segíti. A kompromisszumokat most készítjük el, a következő elnökelődés ülés nem sokára sor eh, kerül, és áprilisban fogjuk az itt a következő ülésén, ha minden igaz, ezeket tárgyalni. Köszönjük! Köszönöm, Werner asszony a következő Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Még egyszer köszönetet szeretnék mondani Bonni kollégának ezért a remek jelentéstervezetért. Az európai szint ezen nagyon fontos témában a szeptemberi javaslattal azt hiszem, hogy most igazi lendületet kapott, így mind a tagállamokban, mint, mint pedig a vállalatok szintjén, akár a CEBIT vásár kapcsán Hannoverben. A német kormány is bejelentette, hogy a kkv és más fontos szereplők, mint iskolák, orvosi rendőr, kórházak, a strukturális gyenge területeken bónuszokat fognak kapni az internet hozzáféréshez gigasebességgel, és egy kábelszolgáltatós bejelentette a említette, hogy Bohumban 2018-ig egy nagyon erőtes hálózatot fog kiépíteni. Ez egy nagyon nagy lendület, ami pedig a rengeteg módosított illeti, azt hiszem, hogy ezek messze menőkig jól összeegyeztethetők egymással. Itt most négy témát emelnék ki, melyek különösen fontosak számomra. Először is a sebesség, a verseny és a fogyasztók érdekei. Azt hiszem, ezeket közösen kell gondolni, és szirádan hiszek abban, hogy a sebesség célokat csak akkor lehet elérni, hogyha egy versenyt támogató szabályozási környezetet hozunk létre, és persze a fogyasztók, és mindig a figyelem középpontjában kell, hogy álljanak vannak. Az 5G hálózat logikus módon függ az erős bekal infrastruktúrától, és azt hiszem, hogy itt továbbra is nagyon erős figyelmet kell fordítani az üvegházas technológia képítésére. Persze más technológiák is észszerűen kiegészíthetik, és ki kell, hogy egészítsék az üvegszálas technológiát. És különösen a vidéki régiókban úgy vélem, hogy erőteljes állami támogatásra van szükség, a beruházások nagy részét ugyanakkor magán források fogják finanszírozni, és azt hiszem, hogy a jövőbeli keresetet be kell kötni. Az iparek nehézségekkel küzd ezen kezdeményezésekben való részvételt illetően, az 5G területen, és itt még van lehetőség a javításra negyedsorban. Minden egyes esély mellett, ami az új üzleti modelleket, innovatív termékeket illeti, mindenképpen figyelni kell arra, hogy az 5G fejlesztése minden fogyasztó számára rendelkezésre álljon. Az 5G minden európai polgár javára kell, hogy szolgáljon, teljesen mindegy, hogy az illető a város, a környező területein, vagy akár a vidéki területeken él. Mert most örülök a további együttműködésnek bóni úrral. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az ECR részéről Csana Tosanovszki úr. mluvám paní kolegyni. Köszönöm szépen. Elnézést kérek hogy az árnyék előadó nem tudott eljönni. De szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem az előadó álláspontját. Ez a jelentés a távközlési csomag része, és ez nem egy könnyű téma. A jelentés nagyon jövőközpontú olyan szabályokat alkotunk meg, amelyek a jövőben válnak majd alkalmazhatóvá. Tehát szerettem volna kifejezni a támogatásomat az előadó mellett. Egyszerű szabályokat kell alkotnunk, ne bonyolítsuk túl már az elején a szabályozási keretet. Természetesen ez ahhoz vezet majd, hogy az 5G hálózatokba akar majd mindenki befektetni az 5G hálózatok teljesen új technológiai lépést jelentenek. Egyetértek az előadóval abban, hogy a környezetet védhetővé és egyértelművé kell tenni a befektetők számára. Azzal is egyetértek, amit a berekkel kapcsolatos várakozásokról mondott. Nekik számos nehéz évből szerzett tapasztalatuk van, ami segíthet abban, hogy egy olyan rendszer tudjunk kialakítani, ami gyorsan fejleszti az 5G hálózatokat. Tehát köszönöm az előadónak, támogatjuk azt az irányvonalat, amelyet képvisel a jelentésben. Ez része egy szélesebb körű csomagnak, amiről ma beszélünk, és amiről még idén sor kerül. Köszönöm. Ja, Dank. Köszönöm Blanco López következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban osztom a bizottság elképzelését a gigabyte társadalomról. A jelentéshez benyújtott módosítókban úgy gondolom, hogy fontos, hogy elkerüljük a 4G-nél elkövetett hibákat, amik annak a késlekedéséhez vezettek. A vidéki területeken mindössze 36%-os a technológiai penetráció, ezért fontos, hogy egybefogadó társadalom felé mozduljunk el, és hogy a nagysebességű hálózatok az unió összes területére eljussanak, és a társadalom valamennyi rétegébe is. Ebben kulcs szerepet játszik a az oktatásba való beruházás, mert szükségünk van olyan polgárokra, akik nem csak használni tudják ezeket a technológiákat, hanem megértik azt, hogy ez milyen szerepet játszik az alapjogaik gyakorlásában, és természetesen így tudnak nagyon jó képzettségeket szerezni, mielőtt a munkaerőpiacra lépnek. Köszönöm. Next is, uh... Köszönöm. Pilar de Castillo. Ahora, aprovechando la inter... Boni kolléga idejét kihasználva egy percben elmondanám, hogy rávilágítsak egy aspektusra. Alapvető fontosságú ez a téma az 5G hálózatok fejlesztésében, és már korábban is elmondtam ezt, de szeretném ismét megemlíteni azt a konkrét témát, ami nem más, mint a licenszek időtartama. Semmilyen körülmények között nem fordulhat elő, hogy egy nagy beruházásnak ne lenne szüksége hosszú időre ahhoz, hogy beérjen. körülbelül 56 GHz-nek kell rendelkezésre állnia a spektrumban, és ehhez hatalmas beruházásokra van szükség. Én mindig támogattam, hogy hosszabbítsuk meg ezt a jelenlegi határidőt. Lehet 30, vagy lehet, hogy 25, ahogy végül elfogadjuk majd a távközlési egységes piac kapcsán. De volt egy meghallgatásunk, ahol befektetési szakértőkkel beszélgettünk, és próbáltuk megtudni, hogy mi az összefüggés a beruházás és a beruházás segítő tényezők között. Ők hangsúlyozták, hogy a spektrum esetében az időtartam az, ami lényegesen növelni tudja az esélyeinket. Olyan mechanizmusokra van szükség, amely ezt a folyamatot kontrollálni tudja, ha ez nincs meg, akkor mindent elveszíthetünk mivel ez annyira fontos, azt kérem azoktól, akik részt fognak venni ebben a munkában, hogy vegyék komolyan a felelősségi körüket, és objektív alapokból kiindulva kezeljük ezt a témát. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Polenátri következik. On, on the spectrum. Tényleg csak nagyon röviden, spektrum ügyben oda kell figyelnünk arra, hogy a kódex és az itteni szabályozásunk nehogy egymásnak el, mert egyen ellent mondjon. Az 5G miatt új igények lépnek fel, szemben azzal, amit a bizottság javasolt. Use it or lose it, tehát aki nem használja a frekvenciát, a sávot, az elveszti ezt. Hogyha a módosítók ezzel nem járnak, nem illeszkednek, akkor ez nem fog működni. Minden esetre Sajnos azt kell mondanom, hogy az 5G nem csak az új szolgáltatók érdekeit szolgálja, lesznek majd új szolgáltatók, szeretném, hogyha ezek európai lennének, szeretném, hogyha a digitalizációból Európának is előnye származna. Nincsenek egész egyszerűen normák, standardok, egyelőre nem csak a mobil antennákra van szükség, úgy érezzük, hogy ennél többre van szükség, például a kábelre. Nem tudom, hogy az 5G gerincét hogyan adhatja majd a kábel. Még hogyha technológiai semlegesek akarunk lenni, valahogy a gerincnek minden országban meg kell lennie. 48 giga per szekundomot írtak el múlt héten valahol Londonban. Tehát az 5G a jövő technológia nagyon nehéz megmondani, hogy mi, mi lesz pontosan, de egy ki, nyilván a befektetők nem akarnak egy kifutó technológiába pénzt fektetni. Dél-Korea például, ott az egész országban elérhető ez. A, a svéd miniszterrel is találkoztam, ők is mi, a 2025-re az háztartások 98%-át egy gigára tornázzák fel, hogy egy gigás hozzáférésük legyen. Tehát megvan az ára annak, hogy az európai szintet nem hozzuk helyzetbe. Danke, Herr bitte. Mm-hmm. Sorry, I'm not with the, the translation. Muito obrigado. Elnézést, egy kicsit lemaradt a fordítás. Trabalho excelente do, do relator. Köszönöm ezt a remek munkát, amit a jelentéstevő végzett, és szeretném kiemelni ezt az integrált perspektívát, amely a jelentés alapjául szolgál valamint azt is, hogy ez összekapcsolódik a többi jelentéssel, tekintetbe véve az európai társadalom fejlődésnek különböző vetületeit az 5G kapcsán. Az általam javasolt módosítók két kérdést óhajtanak kiemelni, melyek fontosnak tűnnek számomra. Az egyik az inkluzivitás, nem lehetséges ugyanis, hogy kétszeresen kizárjuk a polgárokat el kell érnünk, hogy a, jelenti, a javaslataink inkluzív jellegűek legyenek. A technológia rengeteget fog fejlődni a következő években, az internetnek semlegesnek kell maradnia. Gazdasági szempontból a lehető legsemlegesebbnek kell maradnunk. Ezen kívül szeretném kiemelni, hogy a, a Wi-Fi for EU kezdeményezés esetleg meg oldhat néhányat ezen kérdések közül. Itt van a lehetőség arra, hogy megvalósítsuk az integrációt, és lezajlott már ezen platformokról a vita, hogy megmutassuk a világnak, Európa hogyan is képzeli el az új digitális társadalom kialakítását. Köszönöm. Köszönöm. Most az Európai Bizottság képviselőjének adok szót. and our, uh, thanks to... Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak, Boni úrnak is a jelentés tervezetét. A jelentés különösen időszerű, figyelembe véve a szavazási napirendet, és ez nagyon erőteljes üzeneteket fog küldeni, nem csak az ebben a szakbizottságban folyó munkához, hanem hanem olyan célokat is elindít majd, amit társjogalkotás nélkül uniós szinten is el lehet indítani, például a technikai spektrum eh, harmonizáció, vagy akár nemzeti vagy helyi szinten, például a hálózat telepítés támogatását illetően, illetve a szolgáltatók eh, és az új belépők közti együttműködést illetően, legyen ez akár a már meglévő ágazatokban, vagy pedig új szereplők esetében. Ezek mind más folyamatokat jelentenek, és itt magas szintű ambíciókra lesz szükség. 2020-2025 közöttre kell az igényeket felmérni. A bizottság itt megkülönböztetést szeretne tenni az 5G bevezetése, illetve a minden felhasználó számára elérhető befogadó jelleg között. A felhasználók lehetnek a közszférában, vagy oktatási szervezetek, vagy vállalatok is. Várom a készülő jelentést, aminek hosszú távú jövőképe van, és konkrét értékelést ad a helyzetről. Köszönöm. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A jelentéstevő Mihály Just very briefly, thank you very much for... Nagyon röviden, köszönök minden javaslatot, minden módosító indítványt alaposan áttanulmányoztam. Azt hiszem, hogy jó úton járunk afelé, hogy a közös céljainkat elérjük. Fontos azt látni és érteni, hogy ez a jelentés hamarabb elkészül, mint maga a jogszabály. Hogyha felhasználhatjuk ezt arra, hogy az 5G-t helyzetbe hozzuk, vagy előmozdítsuk, Fontos, ami például Németországban folyik, fontos, hogy holnap Rómában mit írnak alá az összes európai ország képviselőivel, közös nyilatkozatot fogadnak el az autonóm autók témájában. Tehát érdemes mindenképpen egy hátteret megteremteni az 5G-hez, mert ez könnyebb lesz ezután közös szellemet formálni, igen, a 5G jövőjére vonatkozóan. Azt hiszem, hogy a felhasználóknak, a, a fogyasztóknak is érteniük, látniuk kell, hogy mennyire fontos, óriási lehetőséget kínál majd az 5G számukra is. Köszönöm szépen! Köszönöm Boni kollégának. Az ITRE szakbizottságban április 25-én szavazunk, és a plenárison pedig valószínűleg júniusban. Ezzel át is térünk a napirendünk ma délőtti utolsó pontjára, ami nem más, mint az ITRE misszió az ITF fórumra Mexikóba. Pilar del castillo kérem, hogy röviden, két percben számoljon be erről a mexikói találkozóról. Azt gondolom, nagyon röviden tudok fogalmazni, mert egy kiváló jelentésről beszélünk. Minden képviselő hozzáférhet ehhez, és mindent nagyon részletesen elmagyaráztunk. Csak egy dolgot szeretnék mondani. Ez az Internet Irányítási Fórum 11. ülése volt. Ahogy az mindenki számára ismert, ennek az a célja, hogy egy nyílt és befogadó párbeszédet biztosítson és eszmét cseréljenek a résztvevők erről a témáról. Megosztják egymással a legjobb gyakorlataikat, tapasztalatukat, azonosítják a legfontosabb problémákat és aspektusokat, és felhívják a releváns szervek, illetve a közönség figyelmét ezekre a problémákra. Én azt gondolom, hogy ezen alkalommal elég nagy delegáció érkezett többféle szakbizottságból, különféle szakbizottságok képviselői, és el kell, hogy mondjam, hogy ezen alkalommal ismét egyértelművé vált, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy ilyen platform. És itt tudjuk igazán felismerni a felmerülő problémákat, összehasonlítani egymással a különböző elképzeléseket és ötleteket meríteni. Rendkívül egyértelmű volt az eredmény, és tájékoztatásul elmondanám, hogy számos találkozót tartottunk érdekelt felekkel. A Google alelnöke is ott volt, a Progresszív Kommunikációs Szövetség az akadémia világa, valamint civil szervezetek is eljöttek, gyermekvédelmi szervezetek is velünk voltak, és a képviselők a saját érdeklődésük szerint vettek részt a különféle üléseken. Rengeteg szeminárium és workshop is megtartásra került, és én azt a következtetést tudom ebből levonni, hogy a parlament, illetve az ITRE részéről nagyon óvatosnak kell lennünk nekünk is, és a bizottságnak is ezzel a platformmal. Az európai intézmények és a bizottság is képviselteti magát ezen a platformon, illetve a tagállamok is. Illetve még ott vagyunk a parlament részéről mi is. Tehát ebben az értelemben a záró megjegyzésem az lenne, hogy azon kell igyekeznünk, hogy ez a platform megmaradjon a jelenlegi formájában. Előteljes szerepet töltünk be ezen a platformon, és ezért azt szeretném kérni a többi intézménytől, és elsősorban a bizottságtól, hogy folytassa ugyanazzal az ambícióval, mint eddig. Köszönöm szépen. Ja, richtig Dank. Nagyon köszönöm. Nem látom, hogy bárki szólásra jelentkezne ezzel a témával kapcsolatosan. Ezzel a ma délelőtti ülésünket lezárjuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ma 15 órakor meghallgatásunk lesz az energiacsomaggal kapcsolatosan, és nagyon örülnék, hogyha a lehető legtöbb kollégával újra találkozhatnék ezen a meghallgatáson. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, délután találkozunk, ezzel az ülésbe rekeztem.